Colleghi, kollégák, elkezdhetnénk-e az egyébként nagyon intenzív és érdekesnek ígérkező délutánt? Azonnal azzal kezdjük a munkát, hogy eszmecserét folytatunk Egemen Bagissal, Európai Uniós ügyekért felelős török miniszter és főtárgyalóval. A frissen kinevezett nagykövet úr is itt van jelen, akit szeretettel köszöntünk, és természetesen ugyanekkor a szeretettel magát a miniszter urat. Nagyon örülök, miniszter úr, hogy el tudta fogadni a meghívásunkat egy olyan időszakban, amikor Törökország rendkívül fontos az Európai Unió számára, amikor meg kell vitatnunk az ön ország, a Törökország előrehaladását a reformok terén. A jelentésünk, ez a témában történt jelentésünk felelőse, felelősét is szeretném köszönteni, igen, képviselőt, A múlt héten fogadtunk el egy dokumentumot, amelyben Törökországot jelölt országként soroltuk föl, tehát ez is jelzi, hogy Törökország nagyon fontos helyet tölt be, és természetesen ez köszönhető a pozitív fejleményeknek, fejlődéseknek, amelyek végbe mentek, és ez további hasonló lépések megtételére kéne ösztönözze az országot, többek közt a kisebbségek jogainak védelmében, köztük a vallási kisebbségeké, valamint a véleménynyilvánítás szabadsága terén, és így tovább. Kedves miniszter úr, mielőtt átadnám ennek a szót, ha megengedi, szeretném köszönteni Enkian Ormel kollégát a teremben, a holland parlament elnökét, és a NATO Brüsszelben látogatott parlamenti kapcsolatokért felelősét, és nem tudom, hogy látom-e őt, de ha még nincs itt, akkor majd akkor köszöntjük, amikor a teremben lesz. Tudom, miniszter úr, hogy korlátozott a rendelkezésére álló idő, ezért nem is húzom az időt, megadom a szót, és még egyszer Isten hoztam. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, igen, tisztelt külügyi bizottsági tagok, hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy új EU-s nagykövetként itt lehettek önökkel, főleg most, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. És miután megnevezték a második Barrózó bizottság tagjait. Nagyon érdekes témánk van, Törökország EU-s csatlakozása. Köszönöm Albertini elnöknek, hogy meghívott, és köszönöm Pavéra alelnök úrnak, hogy a bizottságuk ma fogad. Megfelelő időben kerül sor erre a találkozósra, hiszen őszinte megosztatjuk egymással érzéseinket. Én nagyon nagyra tartom az Európai Parlament munkáját hiszen az Európai Parlament és az Önök Bizottsága alapvető szerepet játszik az Európai Unió jövőjének alakításában. Miután az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül megválasztott politikai szerv, és mivel ez a bizottság nagyon lényeges szerepet játszik a külpolitika alakításában, úgy vélem sok közös témánk van, sok mindenről beszélhetünk. Hiszen eh, jobb kommunikációra van szükségünk, jobb kommunikációra van szükség az európai és a török népek között. A interparlamentáris kapcsolatok, a párbeszéd alapvetően fontos szerepet játszik majd abban, hogy eh, a népeink jobban megértsék egymást az elmúlt évek során észre vettük, hogy a török nemzetgyűlés és az Európai Parlament közötti kapcsolatok intenzívebbek lettek, ez pedig olyan platformot hozott létre, amelyen jobban megértjük egymást. Hiszen nagyon fontos, hogy a török reformokat is figyelemmel kísérjék. Ahogy Pravéra úr már említette, nagyon fontos az, hogy mi is kommunikáljuk saját álláspontunkat, és pedig őszintén. Ebben a kontextusban szeretnék Ria Omen Röjten barátomnak is köszönetet mondani, aki nagyon érdekes jelentést írt Törökország előre haladásáról. Nagyon értékes hozzájárulás volt ez ahhoz, hogy jobban megértsük egymást a Lisszaboni korszak kezdetén Európa számos kihívással szembesül. Az Európai Unió globális szereplő. Szüksége van új energiaforrásokra, és pedig biztos energiaforrásokra. A klímaváltozás is olyan téma, amelyen közösen kell gondolkoznunk. A gazdasági válság, az új piacok felfedezése, az illegális migráció, a legális bevándorlók európai integrációja nagyon lényeges témák. A terrorizmus elleni harc, hogy visszaszorítsuk a kábítószerkereskedelmet, a demokrácia előmozdítása, a jó kormányzás, átvétele, az interkulturális párbeszéd mind olyan témák, amelyeken el kell gondolkoznunk, hiszen ezek közös kihívások. Két dolgot említenék. Törökország üstökösként csillog, hiszen mi a megoldásban vagyunk partnerek, nem a problémában. Törökországnak nagyon fontos szerepe van. Törökország természetesen kész az együttműködésre. Ahogy a Lisszaboni szerződés mutatja, az Európai Unió globális szereplő. Which is a simultaneously... Hiszen Törökország, a NATO, az Európa Tanács, az OECD, a G20-ak, az iszlám konferencia és számos egyéb szervezet tagja. Törökország az amerikai államok szövetségében is megfigyelő státusszal bír. Tehát Törökország nagyon aktív szereplő. Pillanatnyilag közvetítő szerepünk van a közel-keleti béke tárgyalásokban is. Közvetítünk Izrael és Szíria között, Afganisztán és Pakisztán között, és Törökország egyetlen ország, amely képes ezeket az országokat tárgyalóasztalhoz hívni. Az ISAF erőket is Afganisztánban támogatjuk, tárgyalásokat közvetítünk Oroszország, Grúzia, Libanon és Izrael, Szíria és Irak között, Bosznia és Szerbia között, és pedig egyidejűleg jobb tárgyalásokat, illetve tárgyalásokat szeretnénk az Egyesült Államok és Irán között is. Kritikusak vagyunk, és azonosok a céljaink. Lehet, hogy néha más álláspontunk van, hiszen mások a hagyományaink, más a történelmünk. Éppen ezért néha más koncepcióval figyeljük az eseményeket. De biztosak lehetnek abban, hogy Törökország a béketeremtésben partner lesz azt mondjuk törökül, hogyha ég a szomszédunk háza, és nem segítünk eloldani, akkor a mi házunk is le fog égni. Megpróbáljuk a tüzeket eloltani a régiónkban. Törökország eh, tehát eh, nem azért eh, vesz részt ebben a munkában, mert rokon szálak fűznék a környezetéhez, tehát akár történelmi, rokonsági, törzsi szálak, hanem azért, mert ez az egyetlen észszerű megoldás. Az Európai Uniót is azért alapították meg, és azért lett eh, szükséges, és azért lett sikeres, mert megakadályozta a kontinensen a háborúkat. Törökországot is ugyanez a koncepció vezeti. Törökország úgy véli, hogy jó csapatjátékos lehet az Európai Unióval közösen, hogy garantálja a békét és megakadályozza a jövőben a háborúkat. A Törökországról szóló vitákban természetesen Ciprus kérdése is felmerül. A, most azt említeném meg, hogy pártom 2002 óta van hatalmon. Az egyik első tevékenységünk az volt, hogy új stratégiát fogadtunk el a ciprusi ügyben. Támogattuk az Annan tervet, támogattuk a tárgyalások negyedik fordulóját az érintettek között. Ez pedig a híres Annan tervbe torkollott a török cipriótákat és meggyőztük, hogy szavazzák meg az Annan tervet. Miután azonban a görög ciprióták elutasították az Annan tervet, még ezután is szorgalmazzuk a tárgyalásokat. Talat elnök és Krisztofiasz elnök legalább 50-szer találkoztak az elmúlt évek során. És Törökország támogatta a tárgyalásokat. Átfogó megoldásban vagyunk érdekeltek. A lehető leghamarabb azonban ennek tisztességes alapokon kell nyugodnia. Az ENSZ vezetésével a két közösség vezetőinek tárgyalniuk kell, célunk pedig a politikai egyenlőség. Ezt Törökország támogatja is. Jó lenne, hogy Talat elnök és a görög cipriota közösség vezetője egy olyan megoldást tárgyal majd ki, amely elfogadható a két közösségnek, és amely megfelel a ciprióták akaratának. Nagyon fontos időket élünk, amikor zajlanak a tárgyalások. Én személyesen optimista vagyok. Úgy gondolom, hogy ez a két bátor vezető és az ankarai és a aténi politikusok, Papandreou és Erdoğan eh, miniszterelnök is áttörést érhet el. Mindent elvárunk szövetségeseinktől, hogy csatlakozzanak Talat és Krisztofiasz elnökök eh, kezdeményezéseihez. Tehát önökön is múlik, hogy eh, mikor találunk megoldást a ciprusi kérdésre. Az európai biztonság és védelmi politikában Törökország nagyon fontos szerepet játszik a balkáni, afrikai és ázsiai missziókban. Most a NATO-EU kapcsolatokra is röviden kitérnék, amely révén Törökországot elég gyakran kritizálják. Törökország álláspontja világos az európai biztonsági és védelmi politikában. Törökország elkötelezette a helyi és nemzetközi stabilitás mellett. Az együttműködés különféle formái az egyensúlyon alapulnak. Nagyon fontos az, hogy kölcsönös, átlátható stratégia legyen. Törökország mindig is támogatta az ESDP-t, az Európai Biztonság és Védelmi Politikát. Az Európai Unió és a NATO is nem jelentett, tehát mindig is többet jelentett, mint a Berlin Plus. Pillanatnyilag nem átlátható, nem nyílt ez a politika, amelyet a NATO folytat. Az Európai Unió nagyon szűken értelmezi mozgásterét, amennyiben a NATO-val való együttműködésről van szó. Ezen kívül a nem EU tag országokat is néha elhanyagolják. Törökország nagyon nagymértékben hozzájárul a közös európai biztonságpolitikához. Sőt, a dolog, dologhoz az is hozzátartozik, a Törökország a legerősebb támogatója az európai biztonság és védelmi politika Európán kívüli megvalósításában. Törökország nem blokkolja, nem gátolja meg a NATO-EU együttműködés továbbfejlesztését. Reméljük, hogy a NATO és az Európai Unió közötti együttműködési megállapodásokat mindenki betartja. Törökország eh, egy eh, nagyon fontos ország, egy nagyon eh, lényeges földrajzi ponton. Törökország földrajzának köszönhetően fontos interkulturális közvetítő is. Hiszen mi vagyunk a nyugat legkeletibb pontja, és a kelet legnyugatibb pontja. Szekuláris európai demokrácia vagyunk, túlnyomóan muzulmán lakossággal. Így Törökország a térség számos nemzetének mentalitását, hagyományait megérti. Értékeink egyetemesek. 5,1 milliárd muzulmán az egész világon figyeli azt, hogy hogyan haladnak a török csatlakozási tárgyalások. Azt 2004. december 17-én kezdtük el a tárgyalásokat. 400 újságíró figyelte akkor az európai csúcsot, és 300 közülük muzulmán országokból érkezett. Tehát Törökország csatlakozási tárgyalásait az egész világon figyelik. És Törökországnak fontos szerepe van. Olyan szerepe, amely jobb dialógust és kulturális cserét is jelent. Az EU-ban élő muzulmánok száma 25 millió. Törökország tudja, hogy milyen üzenetet közvetít az önök muzulmán lakosságának. Ezek az emberek az önök szavazói, az önök fogyasztói, adófizetői, és nekik megfelelő üzenetet kell közvetítenünk. Nem megfelelő megoldás a berlini fal újra felhúzása. Nem megoldás az, hogy az európai tagállamok között újabb falakat hozzunk létre. A török gazdaság nagyon lényeges tényező. Európában a török gazdaság a hatodik legnagyobb, és a világon a 15 ötödik legnagyobb. A G20 keretein belül mi is alakítjuk a világgazdaságot. A munkaerőnk Európában a negyedik legnagyobb. És nagyon fiatalak is vagyunk. A lakosok 61%-a 35 évnél fiatalabb. Ez pedig szerintem nagyon jelentős tény. Hiszen Törökország eh, hosszú távon ezzel nagyon sokat segíthet Európának. Az energia tekintetében Törökország igazából központi helyen van. Teljesen mindegy, hogy Törökország melyik részén, északi, déli, keleti, nyugati részén vagyunk, minden tekintetben ott vagyunk az energiaszállításban. A Nabucco aláírásával Törökország pedig az energia megoldás egyik fontos szereplője lesz. És az energiabiztonság viszonylatában Törökország kulcsszerepet kap a jövőben is. Más projekteket is támogatunk, mint például török, görög, olasz gázvezeték építése. Ezen kívül a fekete tengeri olaj szállítása is Törökországon keresztül zajlik majd. Európa egyik legnagyobb kihívása az illegális bevándorlás. Örülök, hogy jelenthetem, hogy a bizottsággal közösen kijelentettük, hogy újra indítottuk a visszafogadási tárgyalásokat itt a tehermegosztás a tárgyalások alapja. Közös problémáról van szó, közös megoldást kell a problémára találnunk. Természetesen bátorításra is igényt tartunk, tehát a bizottságnak és a tagállamoknak is bátorítania kell minket. Tehát eh, amennyiben az Európai Unió harmadik országokkal tárgyal, akkor szeretnénk, ha minket is bevonnának, mint például Afganisztán, Pakisztán, Grúzia esetében. De a környéken jobban értjük a problémát. Az elmúlt 15 évben kb. 800 ezer embert tartottunk vissza török földön, akik a kelet-tebbi országokból érkeztek. Egészséges együttműködéssel ez a szám nem nő, viszont amennyiben nincs együttműködés, akkor meg eh, háromszorozódhat. Tegnap Stockholmban jártam, és eh, Cecilia Malmström biztos jelölt asszonynal is beszéltem. Barró úr utódjával. Ez a probléma Törökországot és a többi EU tagállamot is érinti. The people who... Azok, akik eh, úgy érezték, hogy Törökország nem bánik humánus módon ezekkel a menekültekkel, tévedtek. A legerősebb szövetségesük maradunk a terrorizmus elleni harcban is. Hiszen tudjuk mi az, hogy terrorizmus. A PKK az elmúlt három évtizedben terrorizált elhagyta az országot, 40 ezer halálos áldozatot jelentett ez. A PKK számunkra az, mint a nyugati országoknak az Al-Qaida. Azt is tudjuk, hogy közös a problémánk, közösen kell megoldanunk. Éppen ezért közös platformra van szükségünk a terrorizmus ellen. A terrorizmus elleni harc során el kell gondolkoznunk a különféle etnikumok kulturális jogán is. Éppen ezért büszke vagyok, hogy olyan kormánytagja lehetek, amely Törökországban ezt kezdeményezte. Észrevettük, hogy bizonyos törökországi csoportoknak nehézségeik voltak demokratikus jogaik gyakorlásában. És igazából egy csoportnak volt problémája. Tehát nem csak a kurdoknak, az örményeknek, a görög ortodoxoknak, a szíriaiaknak, a nőknek, a munkásoknak, nagyon sok ö, csoportnak volt problémája a múltban demokratikus jogaik gyakorlásában. Most pedig büszke vagyok arra, hogy ö, 50 évvel korábban a miniszterelnököket még lefejezték a katonai pucsok után, és ez ma már a múlté. Hogyha belegondolunk, hogy ö, Kafkával, Dostoyevskivel hogyan bántak 150-200 évvel ezelőtt. De a török miniszterelnököt letartóztatták eh, korábban, amikor Isztambul polgármestereként aláírt egy eh, ellenzéki felhívást. Törökországban nincsen eh, halálbüntetés, nincsen kínvallatás. Törökországban minden állampolgár etnikai hovatartozásától függetlenül élhet demokratikus jogaival minden török polgár demokratikusabb jogokat élvezhet ma, mint korábban. Megígértük a népünknek, hogy a demokratikus rendszert erősítjük, de hogy sikeresek legyünk, ahhoz még más is tartozik. És pedig az, hogy szükségünk van a támogatásukra a terrorizmus elleni harcban a saját országunkban is elérhetjük így a konszenzust. Törökország természetesen kulcs partner marad a szervezet bűnözés elleni harcban is. A kábítószer elleni harcban és az embercsempészet elleni harcban. elhatároztuk, hogy intenzíven folytatjuk a csatlakozási tárgyalásokat, és pedig január 1-én egy nemzeti programot szeretnénk eh, kiadni. Ez az elkövetkezendő tíz év stratégiájáról szól. Az angol verziója már megtalálható az interneten, egy 400 oldalas dokumentumról van szó. Január 1-én lesz 50 éve, hogy Törökország felvételét kérte az akkori európai közösségbe. Van egy eh, csak is európai ügyekkel foglalkozó miniszter. Január 16-án az idén eh, a török miniszterelnök eljött négy éves szünet után Brüsszelbe, hogy Barroso úrra tárgyaljon. A török eh, elnököt az 50 éves kapcsolataink során először fogadta a bizottság elnöke. Ma az állami televízióban 24 órás kurd adás van. Létrehoztuk a férfiak és a nők egyenlőségével foglalkozó parlamenti bizottságot, több mint 500 millió eurót szántunk Dél-Kelet Anatólia fejlesztésére megnöveltük azon hatóság kapacitását, amely az Európai Unióval tárgyal. A büntető jogban lehetővé tettük, hogy katonai bűnökért, bűncselekményekért polgári bíróság is felelős legyen. A bizottság üdvözölte a jogrendszerünk átalakítását. Új stratégiánk van a korrupció elleni harcban is. A környezetvédelmi előírásaink is sokkal szigorúbbak. December 21-én a svéd elnökség alatt megnyithatjuk a környezetvédelmi tárgyalásokat is. Az adó ügyi fejezetet már a cseh elnökség alatt is megnyitottuk. Május 1-ét nemzeti ünnepnapnak nyilvánítottuk, és például egy olyan török költő műveit, Nazim Hikmetnek a műveit is kiadtuk, akiket negy, akit 40 éve nem adtak ki Törökországban a kommunista felfogása miatt. Tehát elég sok haladást értünk el. Szerintem jó úton haladunk a dolgok megváltoztak Törökországban. Sokkal demokratikusabbak lettünk, sokkal átláthatóbbak lettünk, és büszkék vagyunk, hogy ugyanazok a normák érvényesülnek nálunk, mint az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy win-win helyzetben vagyunk. Az országunkat átláthatóbbá, demokratikusabbá, modernebbé tettük. De egy erősebb szövetségesük van Törökországban egy nagyon fontos területen. Egyéb lépéseket is kell még tennünk. Már beszéltem a demokratikus kezdeményezésekről. Az egyetemen kurd tanszékeket is létre akarunk hozni. Diszkrimináció ellenes hivatalokat, emberi jogi hatóságot szeretnénk felállítani. Ezen kívül szeretnénk bizonyos városoknak is visszaadni a régi nevét, más nyelvek használatát is engedélyezünk politikai választási kampányokban. Ezen kívül egy új, pluralista, modern alkotmány is szükséges lesz. Enélkül nehéz lesz csatlakozni az Európai Unióhoz. A saját parlamentünkben sokkal demokratikusabb, sokkal átláthatóbb alkotmányt szeretnénk. Lényeges, hogy a saját népünk is támogat minket. A török emberek élvezik az ország demokratizációját és élvezik a gazdasági növekedést. 2017-ig eh, Törökország, India és Kína után a harmadik leggyorsabban növekedő gazdaság lesz. És eh, az elmúlt hét évben a GDP meg háromszorozódott. Korábban az 3000 dollár volt, most 11 ezer dollár. A török állam az elmúlt 85 évben 6000 kilométer utat épített, az elmúlt 7 éven 9000 kilométert építettünk. Több iskolánk épült az elmúlt 7 évben, mint korábban. Több kórház épült. Tehát az elmúlt 7 év alatt Törökország rengeteget tett. Törökország jobb ország lett nekünk, és jobb ország lett önöknek is, akik eljönnek hozzánk turistaként. Folytatjuk eh, a csatlakozási tárgyalásokat. Most pedig szeretném megköszönni, hogy meghallgattak. Tudom, hogy még nagyon sok eh, kérdés nyitva maradt, és megígérhetem, hogy mindenkinek eh, meghallgatom a véleményét, hiszen ugyanannyit szeretnék tanulni önöktől, mint korábban. Köszönöm. Kedves miniszter úr, nagy érdeklődéssel hallgattam a felszólalását, ami nagyon világos is volt, és információkban gazdag. Én úgy gondolom, hogy a kollégáknak sok kérdése lesz önhöz, de mindjárt szeretném jelezni nekik, hogy bizonyos szabályok között kell Riemen Ruitman jelentéstevő nyitja a vitát, és 18 felszólalási szándék érkezett be hozzá. Miniszter úrnak fél ötig van ideje, mert el kell hagyni a bizottságunkat. Úgyhogy mindenkit kérném, hogy legyenek szintetikusak, hogy mindenkire sor kerülhessen. Ergo két percet tudunk a felszállásokra adni. Megadnám tehát a szót Roman Druiten eh, képviselőasszonynak, tessék. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, eh, én teljes mértékben tiszteletben tartom azt a nyitott, intelligens módot, ahogyan a miniszter úr foglalkozott az Európában elterjedt aggályokkal. Kezdeném a külpolitikával. Nem akarom ezt a kérdést túlzottan ö, kidolgozni. Ma délelőtt vitattuk, és gondolom, hogy Brock kollega is visszatérná még. A NATO-EU együttműködés kapcsán is. Én inkább, elnök úr, másik két ponton időznék el. Ezeknek közvetlenül van összefüggése Törökországgal és szomszédaival. Örményország. Én már a kezdettől mondtam, a legfontosabb dolog ahhoz, hogy asszimilálni lehessen a múltat Örményország és Törökország között, az az, hogyha nyitva tartjuk a határokat a két szomszéd között. Erre vannak protokollok. Mint mint a parlament legnagyobb pártjának képviselője is kérdem öntől, hogy mit kívánnak tenni a már aláírt örménytörök protokollok alkalmazása terén. Másik kérdés Ciprust érinti. Tegnap Talac úr látogatását élvezhetük. Beszéltek a sziget egyesítéséről, az azzal kapcsolatos tárgyalásokról. Ő ekkor azt mondta, hogy optimista. Persze, tudjuk, optimistáknak kell lenni, vagy lehetünk optimisták, de talán egy picit konkretizálni kéne, és én nem is annyira az ankarai protokollról beszélek, amely a jelentésemben szerepel, hanem eh, csak annyit mondok, hogy konkretizálni kell annyiban, hogy a két közösség lássa, hogy komolyan gondolják a dolgot. Legyenek pozitív lépések, hogy a bizalom újra megjelenjen, tehát egy confidence buildingről van szó. Harmadik kérdése az, hogy csodálom azt a módozatot, ahogy önök az országok egységét fönn tudják, illetve próbálják tartani. Például a kurt kérdés, ami egy rendkívül kényes kérdés, de amivel foglalkoznak, tehát amivel szembenéztek. Ugyanezt kérném egyébként a nem muzulmán vallási közösségek irányába is, mert eddig sok minden hangzott el ezzel kapcsolatban, de nagyon kevés történt jogalkotás szintjén. Tehát itt a parlamentjüknek többet kell tenni. E, aztán elnök úr, a diszkrimináció ellenesség, a nők jogai, a a becsületbeli kérdések. Én nagyon jól ismerem itt azt a fáradozást, amivel a társadalom mentalitását akarják eh, megváltoztatni, de hogyan tudják garantálni mind ezen elképzelések alkalmazását? Vannak itt eh, ezzel kapcsolatban kezdeményezések, projektek? Tehát én azt kérném, hogy egy picit a fölött időzzen többet el, hogy a már jogalkotásilag szabályozott dolgokat hogy alkalmazzák. Itt megállnék egyelőre. A második felszólalás Flott kollégája. Due minuti. Merci, Monsieur Président, merci, Monsieur Bagis. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Bagis úrnak az előadását és a Parlamenti Vegyes Bizottság előtt is ugyanilyen pozitívan nyilatkozott. Azt gondolom, hogy önök, illetve büszkék lehetnek a kezdeményezésükre, demokratikus nyitásra. Törökországban nagyon sok előrelépés történt, és azt gondolom, hogy ennél a témánál európaiaként nekünk önöket támogatnunk kell. A török hatóságok nagyon bátrak, és remélem, hogy ez a bátorság nem veszik el. Három kérdésem lenne a tárgyalási fejezetekkel kapcsolatban. A szakszervezetek szabadsága. Ezzel a fejezettel még nem foglalkoztunk, és egyelőre nem alakult ki konszenzus, mit terveznek a szakszervezetek számára biztosítani annak érdekében, hogy ö, sztrájkolási szabadsággal rendelkezhessenek, hogyan tervezik ezt biztosítani. Ami a fő képviselőt, a, az Európa Tanácsot illeti, mindezek megmutatták azt, hogy Törökországnak problémái vannak a szomszédos országokkal, mit terveznek tenni annak érdekében, hogy ezek a személyek a jogaikat a visszavezetési megállapodás keretében gyakorolhassák a halkidiki szemináriumot, újból meg kell nyitni, de ezzel kapcsolatban még nem tettek semmit. Köszönöm, Brock. szó. Hát, Köszönöm szépen, elnök úr hogy lehetőségem van néhány megjegyzést tenni. Úgy gondolom, hogy különösen fontos ezt a megbeszélést folytatni, itt egy új parlamentben is, és tapasztalt jelentéstevőnk van. Nagyon örülök annak, hogy ezt a vitát egy svájci képviselő jelenléte nélkül tudjuk lefolytatni. Nekem a biztonsági politikához kapcsolatban vannak kérdéseim Magis úrnak, teljes joggal igaza van, amikor utal Törökország szerepére a térségben, és itt természetesen van egy speciális kérdés, az Iránnal kapcsolatos kérdések, illetve Erdogan miniszter úr utazása, az irániak beengedése, illetve azok a lehetőségek, hogy a a nukleáris anyag importjánál Törökország segíthet. A második pont, amelyre ki szeretnék térni a következő, tudom, hogy minden mindennel összefügg, és tudom, hogy az Ankara jegyzőkönyvvel is nagyon sok minden összefüggésben van. Azt gondolom, hogy a biztonságpolitikában is messze kell látni és harmadik személyeket is érint az Európai Unió külpolitikája. A nehézség pedig abban áll, hogy az Európai Unió és a NATO között a biztonságpolitika területén nem úgy működik, ahogy működhetne. Ez ö, jelentős pénzekbe kerül, és akadályoz bennünket abban, hogy bizonyos dolgokat beindítsunk. Vannak elképzelések arról, hogy Ebben a kérdésben Törökország visszafogottsága feladható lenne a NATO-n belül. Brok. Köszönöm, Brok. képviselő. Owen kollégának adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Magis úr. Nagy elismertségnek örvend és fő tárgyalóként kitűnő munkát végzett Nagyon jól alakultak az együttműködések. Az első kérdés a következő. Ami a 400 oldalas dokumentumot illeti, itt az Európai Parlamentben önnek van a hallgatósága, és az Európai Bizottság visszafelé tekint a monitoring jelentésben, mi előre szeretnénk tekinteni, mik azok a területek, ahol előrelépésre számítanak 2010-ben, ami pedig az alkotmányos reformot illeti. A pártokon átnyúló megállapodást tudjuk, hogy nehéz az önök számára. Az ön párt gyakran támadja önt az elképzeléseért, az ellenzéki párt támadja az ön pártján. Hogyan lehetne áttörést kieszközölni Törökországon belül? A véleményéventes szabadságát illetően én úgy érzékelem, hogy további változtatásokra van szüksége. Omen Rajtán asszony kitért a megvalósításra. A jogrendszer kapcsán a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban az igazságügyi minisztérium készítette iránymutatásokat, és ön mit gondol a legfelső szinten működő idősebb bírákról, az Európai Emberjogi Konvenciót illetően, az ő munkájukat ehhez kapcsolódóan. Nagyon sokan elmondták azt, hogy az örménykértés és a kurt kérdés, mint fontos kérdések, és úgy tűnik, hogy a kormányoknak sikerült jelentősen előre lépni. El tudná magyarázni azt, hogy mik voltak azok a tények, amelyek lehetőséget biztosítottak a jelentős továbblépésre. Köszönöm szépen! Grazie, il kollega Lambsdorff. Köszönöm, Lambsdorff kollega. Ja, vielen Dank. Ich kann mich... Äh, Köszönöm szépen, rövidre tudom fogni a mondandómat. Az alkotmányreformról 2004 óta sokat hallunk. Hogyan tervezik az előrelépést, ezt hogyan képzelik el? Hol várható az áttörés majd? Két további font, amelyek szintén fontosak. Ön beszélt az európai biztonsági és védelmi politikáról, az az EU-NATO viszonyokról. Egy nagyon egyszerű kérdésem van. Az EU-pol Afganisztán a rendőrségi képzési misszió hozzáfér-e a biztonság szempontjából fontos iszafadatokhoz adatokhoz. Folytathatunk vitát az együttműködésről az EU és NATO között Brüsszel Ben, London és Ankara között. Azt gondolom, hogy itt el kell mondanunk azt, hogy az Európai Unió személyzetének biztonságáról van szó, akkor a politikai vitát háttérbe kell helyezni, és igenis át kell lépni az árnyékunkon, és az adatokat rendelkezésre bocsátanunk. Nagyon örülnék neki, hogyha valóban úgy lenne, hogy hozzáfér ez az EU-ból az a adatokhoz. Törökország jelentős gazdasággal rendelkezik, ön ezt elmondta, de Törökország lemaradottsága úgy mutatkozik meg, hogy a mennyiségnek minőségi vonzatai is vannak. Az egy főresű GDP 12 ezer USA dollár, ez pedig a fele annak, amivel a 2004-ben csatlakozott közel, közép- és kelet-európai országok GDP-je volt. Egy olyan gazdasági politikára van szükség, amely a növekedés generálja, és amely Törökországot sokkal közelebb viszi az Európai Unióhoz. Az Európai Unió felvevő képessége attól is függ, hogy a szocioekonomiai diszparitások hogyan alakulnak majd a jövőben. Köszönöm. Il Van Orden. Van Orden, kollega. Uh, thank you very much, Chairman. Um... Köszönöm szépen, kolléga, miniszter úr. Nagy öröm számunkra, hogy itt van. Nagyon sokan értékelik Törökország szerepét, mint kulcsfontosságú NATO szövetséges szerepét, növekvő gazdasági potenciáját, illetve az energiágazatban betöltött kulcs szerepét, és nagy mértékben e, iszlám országként geopolitikai szerepét illetően szeretnénk, hogyha előrelépne Törökország, tisztában vagyunk, az aggodalmakkal. Nagyon sok polgárunk aggódik a bevándorlási kérdések miatt, nem feltétlenül a Flutra asszony által megnevezett perspektívából tekintve, miniszter úr, szeretnék egy speciális kérdést intézni önhöz a ciprusi kérdéshez kapcsolódóan. Tudom, hogy Ciprus kérdése elválik eh, Törökország csatlakozástól részben, de mégis akadályként eh, látjuk a ciprusi kérdés megoldatlanságát a csatlakozás útjában mások mit tehetnek annak érdekében, hogy a ciprusi problémán sikerüljön megoldást találni. Mindenki Törökországra mutogat, de ő mit gondol arról, arról, hogy a többiek mit tehetnének még, és török perspektívával tekintve felmerül bennem, hogy nincsenek-e bizalom erősítő intézkedések, amelyeket ön meghozhatna, Például a katonai jelenlét csökkentése a sziget északi részén, ez sokkal pozitívebb kontextus teremthetne a tárgyalásokhoz, annak érdekében, hogy, a, hogy megfelelő legyen a kimenetele a törökországi tárgyalásoknak. Afganisztán mm, is megemlítették, Lambsdorff kollégám megemlítette az eu pól de semmi köz az EU-polnak a titkosszolgálati adatokhoz való hozzáféréshez, hiszen ők rendőröket képeznek, tehát itt két külön dologról van szó. Van szó. Afganisztánnal kapcsolatban nagyon fontos a plusz csapatok küldése, és Afganisztánban terveznek-e további csapatokat küldeni. Köszönöm szépen. Ultimo intervento del primo gruppo, il collega Agi. Most pedig Agi Georgiú kollégának adná meg a szót. Szeretettel köszöntöm Bagis urat itt ezen a találkozón. Azt kell mondanom, hogy mi Cipruson különös okokkal rendelkezünk, hogy, hogy még nagyobb figyelemmel kövessük azokat a lépéseket, amelyeket az országa tesz a demokratizálódás és a csatlakozás érdekében. De azt is el kell mondanom, hogy ugyan regisztráljuk, elismerjük a fejlődéseket, de azt is el kell mondanunk, hogy nagyon sok utat kell még bejárni, és sokat teendőjük, amit önnek is el kell ismernie. Úgy véljük, hogy hogy bizonyos kérdésekben nagyon mereven ragaszkodnak a pozíciójuk, hogy ez már alása. Mi Cipruson szeretnénk megosztani önökkel azt az optimizmust, amit itt sugalt a, egy végleges megoldás érdekében. Úgy vélem, hogy ez csak akkor lehetséges, hogy a Törökország jelentősen hozzájárul a megoldás kereséséhez. Az, amit önök gyakran említenek, hogy önök mindent támogatnak, amit a két fél, a két közösség, ciprusi közösség vezetői eh, megtalálnak. Ez egy picikét azért a saját felelősségük eh, megkerülése. Több ezer eh, török katona van ott, tehát azért annyira nem bújhatnak ki ez alól. Tegnap a stokholmi mm, török adó TRT azt hangoztatta, hogy megváltoztattuk Ciprus szigetén a ö, nemzetközi arányokat, annélkül, hogy kivontunk volna egyetlen katonát, vagy akár egy centiméter területet átadtunk volna. Ez az ön pozíciója? az az álláspont, amely Törökországot a szomszéd országokkal köti össze, ugye ennek a tömör megfogalmazása az a zéró probléma jelszó, Nos, Ciprus esetében nem nagyon járultak hozzá például az erők visszavonásával a sikerhez. Szelektív álláspontokat képviselnek szomszédról szomszédra Tehát itt úgy tűnik, hogy Törökország lesz az akadály egyenlőre a megállapodásoknak. Tíz percet adnánk a miniszter úrnak, hogy erre az első sor kérdésre válaszolhasson, de kérném a kollégákat, hogy a kérdések is azért összeszedettek legyenek, mert különben valaki kimarad a végén, és az kellemetlen lenne. Well, I would like to thank each and every one of you for your... Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a konstruktív kommentekért és kritikákért, illetve a kérdésekért. Szeretnék elmondani valamit, a kérdéseken megyünk végig, ami az Örményországgal aláírt jegyzőkönyveket életi 5 évvel ezelőtt, azt, azt mondja, hogy Örményország külügyminiszterével a török miniszterelnök aláír majd egy megállapodást, akkor én ebben kételkedtem volna, de mégis sikerült elérni. És mindez azt mutatja, hogy Törökország érdekelt a békében, amikor azt mondtuk, hogy nulla problémánk van a szomszédainkkal, akkor öt évvel ezelőtt nagyon sok ország nem gondolta volna, hogy ezt sikerül eh, elérnünk, sikerült a külkereskedelmi volument bővíteni, és eh, mégpedig nagy mértékben Törökország eltökélt a kapcsolatok erősítésében, minden szomszéddal szeretnénk jó kapcsolatot kialakítani, és ennek meglettek a gyümölcsei is. Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy Görögország miniszterelnöke, Törökország miniszterelnöke lányának esküvőjén részt vesz, akkor én ezt nem hittem volna el, de erre is sor került az elmúlt érában. Karamanlis um, részt vett Erdogán miniszterelnök lányának esküvőjén. megállapodásokat írtunk alá a kettős adóztatás elkerülésére Törökországgal, most pedig a Görög Nemzeti Bank, ahol a részvényesek között a, az egyház is ott van, több eh, milliárd dollárt investáltak a török gazdaságba. Mindez azt mutatja, hogy a nemzetközi kapcsolatok megváltoztak. Tíz évvel ezelőtt 300 ezer eh, csapatot kellett eh, leépítenünk, illetve visszavonnunk eh, a szír határól, mert a PKK-t támogatták. A szíriek, akik PKK terroristákat bebörtönöztek, kiadták őket tárgyalásra a török igazságszolgáltatásnak vízaszankciókat vezettünk be, és az elmúlt hét évben szintén jelentős gazdasági előrelépésekre tettünk szert. Örményországban jelentős potenciálok vannak, és a kérdések nagyon lényegre törőek voltak. Szeretnénk jobb kapcsolatokat kialakítani az összes szomszédunkkal, beleértve Örményországot. De nem szabad megfelelkeznünk arról sem, hogy Törökország azért zárta le az örményekkel közös határt, miután elismerte az a Szovjetunió bukása után, illetve feloszlása után Örményország függetlenséget, az a karabahi konfliktus volt. Gondolnunk kell azerbajdzsáni barátainkra és szomszédainkra is. Az USA, a, illetve Oroszország is fontos, hogy megfelelő áttörést találjanak a Karabakkal kapcsolatos megbeszélésekben. Én bizakodó vagyok, hogyha Párizs, Washington és Moszkva együtt működnek, akkor nem lesznek problémáik abban, hogy megállapodás szülessen a karabahi konfliktusról sokkal könnyebb lesz a jegyzőkönyvet ratifikálni a török parlamentben, és ja, kapcsolatainkat örményország az is javíthatná, hogyha a török parlament után az a örmény parlament ugyanezt a jegyzőkönyvet ratifikálna. Nikolás Sárközi és Medvegye, valamint Barack Obama mind hozzájárulhatnák ahhoz, hogy motiválják az örmény vezetőt arra, hogy ő is aláírja ezt a jegyzőkönyvet. A ciprusi ügyel kapcsolatban ezt a, ezt a kérdést többen felvetették a szakbizottságból, tehát általános választ adok. Jelenleg egy gesztus gondolata vetődött fel, mi 2002 óta nem csinálunk más, mint gesztusokat mutatunk. 2003-ban Davosban találkozott Erdogán Kofi Annannal, és a tárgyalások negyedik fordulja kezdődött meg. Alman első reakció az volt, és én jelen voltam. Miniszterelnök úr, én már háromszor próbálkoztam ezzel, nem akarok többször siketen vállalkozásba fogni. Erdogán erre azt ígérte, hogy egy lépéssel előrébb fog járni a görög cipriótákhoz képest. Törökország annak érdekében, hogy az ön fáradozása eredményre vezethessen, ami a Burgánsztokki találkozó előkészítését illeti, akkor Törökország egy javaslattal állt elő, hogy olyan kérdésekben, amelyekben nem tudtuk megállapodni, a főtitkára, az ENSZ főtitkárára bízzuk a hiányosságok pótlását. És Burgenstockban kell a tervet kitalálni, én tagja voltam a török delegációnak, nagyon keményen dolgoztunk a megoldáson. Higgyék el nekem, hogy az Annan terv nem volt számunkra sem tökéletes, de fair és kiegyenlített terv volt. Nekünk is fel kellett adnunk néhány dolgot, hogyha az onnan tervet nem ö, írták volna alá, akkor ö, 650 csapat ö, maradna török csapat Cipruson 5 évig, és az ötödik év után lenne névszavazás arról, és a görög csapatok 900-ra, száma 900-ra csökkenne. Hogyha az összes többi ország, aki szintén csapatokat tart fenn az országon, ha Görögország, az Egyesült Királyság hajlandó lenne az összes csapatát visszavonni, akkor beszélhetünk erről. Éppen ezért nekünk támogatnunk kell a gesztusokat közösen gyakorolni. Serestofiász és talatánokat támogatnunk kell a megoldásban. Az Annan terv alatt nehéz volt a helyzet. Erdogán miniszterelnök ajánlatokat is tett, és Karamanis elnök úr is arra, hogy halasszák el a tárgyalásokat, de mivel Annannak mi ígéretet tettünk, ehhez tartottuk is magunkat. Ami a kampányt illeti, Erdogán miniszterelnök a vezetője, vezetőként nyilvánosan támogatta a tervet. Az ellenzék vélemény ellenére, mint a oldalra, mint Papadopoulos ellenvéleménye ellenére. A görög cip, sziprióták 70%-a nemmel szavazott, a tervre, és nem akartak a török a szomszédaikkal együtt élni az EU ügy érdekében az ENSZ határozatának megfelelően. Mi nem adtuk fel ezt. Április 26-án 2004-ben a tanács hozott egy egyhangú döntést, az Ankara jegyzőkönyv ratifikálásához. Mi azt várjuk, hogy az EU saját döntéseit is ratifikálja, illetve valósítsa meg, és ne izolálja az északi cipriótákat. Senki nem ismeri el eh, Tajvant, sem az én országom, sem az önös országaik, de kereskedelmet folytatunk Tajvannal. Miért nem tehetnénk, miért ne tehetnénk meg ugyanezt az északi cipriótákkal? Észak-Ciprussal egyetlen Európai Uniós, Uniós tagország folytat közvetlen kereskedelmet Észak-Ciprussal, ez pedig Dél-Ciprust, ezt az országot nem szabad magára hagyni. A görög ciprióták szabadon kereskedhetnek, szabadon utat, utazhatnak Észak-Ciprusra, de nem akarják, hogy az összes többi EU-s tagország ugyanezzel a privilégiummal élhessen. Ez nem fair, éppen ezért támogatnunk kell a jelenlegi béketárgyalásokat ami a szakszervezeteket illeti. Mi szeretnénk, hogyha áttörés lenne a gazdasági közösség, tehát a gazdasági közösségek és a szakszervezetek között. Stockholmban részt vettem egy megbeszélésen, ahol mindkét fél részt vett ezen. Annak érdekében, hogy ezt a fejezetet megnyithassuk, szeretnénk, hogyha lenne eh, munka jogi törvény az ILO standardoknak és az EU standardoknak megfelelően, de először össze kell hoznunk a szakszervezeteket és a gazdaság szereplőit. Egy új tárgyalási forduló vette kezdetét, és remélhetőleg ezt sikerül sikerre vinni, és megnyithatjuk ezzel majd ezt a fejezetet. Ami a Halkidiki szemináriumot illeti, nem az én kormányom döntése miért zárták be a hakidiki szemináriumon, hanem bírósági ítélet miatt. Most e, nézzük meg a jogi státuszát annak, hogy hogyan fordíthatjuk vissza ezt a döntést. Megpróbáljuk megérteni azt, hogy szükség van a törvény módosítására, az alkotmány módosítására, vagy pusztán a szabályzás módosítására van-e szükség. Technikai jellegű folyamatról van szó, de dolgozunk ezen. Ez a demokratikus kezdeményezés nem csak a kurdok miatt fontos, hanem a keresztény eh, vallási közösség, nem muszlim közösségek miatt is. Megpróbáljuk az ő problémáikat is megoldani. Eh, Stockholmban egy másik vallási közösség vezetőivel is eh, találkoztam, és az ő ügyeikkel is foglalkoznunk kell. Ami iránt illeti, a két ország közötti határ évszázadok óta nem változott. 1639 óta létezik ez a határ, és meg kell próbálnunk megakadályoznunk egy további háborút, illetve megoldást kell erre a problémára találnunk. Hogyha Iránnak lennének atomfegyverei, akkor mi jobban aggódnánk, mint önök. De ha az ember az iráni barátokkal beszél, akkor más típusú tárgyalási módszerekre van szükség, mint amihez Közép-Európában hozzá vannak szokva az emberek. Azt gondolom, hogy a kelet-európai megközelítés logikusabbnak tűnik itt az Iránnal való kommunikációban. Természetesen szeretnénk megoldani ezt a problémát. Ami a bírák bekapcsolódás, bekapcsolását illeti az európai programokban, mert eddig is nagyon sok tréningprogramot valósítottunk meg, az igazságszolgáltatás hónapokon keresztül egyeztetette az igazságügyi minisztériummal annak érdekében, hogy egy megfelelő alap születhessen, most pedig az akciót tervet készítjük el a stratégiai dokumentumhoz, amely teljes mértékben meg fogja változtatni az igazságszolgáltatási rendszer működését. Ami az alkotmányos alkotmányreformját illeti, én reménykedek, 2010-ben nem lesznek választások Törökországon, éppen ezért fontos a reformokat előmozdítani, a reformokhoz szükséges törvényeket elfogadni. Reméljük, hogy az ellenzéki párt, mivel nem lesznek választások, együttműködnek majd velünk. 2000 2002 és 2005 között hasonló helyzetre került sor. Törökország azt szeretné, hogyha fair módon kezelnék. Több mint 50 év vagyunk a NATO, NATO tagjai, és a második legnagyobb szavazattal rendelkezünk, ugyanazokat a privilégiumokat szeretnénk vindikálni magunknak, mint a NATO tagok, és szeretnénk uh, tagja lenni, illetve kulcsa lenni a megoldásnak, és nem a problémának a részévé válni. Ami a szocioekonómiai fejlődési különbségeket illetni, említettem, hogy Törökországban az egyfőres GDP 7 év alatt 3000 dollárról 7000 dollárra nőtt. Ha tudnak mutatni még egy olyan országot, amely ilyen rövid idő alatt ilyen jelentős gazdasági előrelépésre tetszett, tetszett, szertett, az elmúlt hét évben, akkor mutassák meg nekem. A különbségek csökkentése nagyon fontos. A közvetlen tőkebefektetések Törökországban 1 milliárd eurót tettek ki, eurót tettek ki 2003-ban, most pedig 20 milliárd dollár, tehát 20-szorosára növekedett a közvetlen tőkebefektetések. befektetések mértéke, tehát Törökország a szociogazdasági különbségeket igyekszik csökkenteni, és az említett adatok is ezt mutatják. Ami az Afganisztánba küldendő csapatokat illeti, mi ezt tervezzük, de miután Obama nyilatkozatot tett nem régiben, miszerint, hogyha az összes NATO tag növeli az afganisztáni jelenlétet, akkor Törökország ettől nem fog eltérni. Minden, ugyanabban a hajóban nevezünk, és mindannyiunknak meg kell védenünk azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket, a demokráciát, a szólásszabadságot. Afganisztán pedig nagyon fontos ország a számunkra miniszterelnökömmel Afganisztánba látogattam, és sokkolt az a szegénység, azok a nehézségek, amelyek az ottani embereknek meg kell küzdeniük, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük Afganisztánt, és megoldást találjunk a problémáikra. Köszönöm szépen. Parola al Szala Franka kollégának adom meg először a szót. Azt hiszem, egy picit el fogunk rabolni időt a vendégünktől, és egy kicsit több időt adunk majd a ö, kollégáknak a kérdésekre. Tessék, Szelefranka kollégá. Köszönöm szépen, és a miniszter úrnak is köszönöm, hogy eljött velünk megbeszélni, és időt szakított ránk. Az ország által elért eredményeket, haladást a kapcsolatunkban. Egy kicsit provokatív kérdést szeretnék tenni önnek fel, miniszter úr voltak alkotmánymódosítások a büntetőjogban, a nők helyzete javult, a képzéshez való jog szabadsága is változott, és így tovább. Tehát úgy tűnik, az Európai Unió hatóságai szerint a tanács soros elnöke is hasonlóan nyilatkozott. Szóval, ugye holnapi találkozóval kapcsolatban is elhangzott, hogy egyébként csak két fejezetet sikerült lezárni eddig. Nos, úgy tűnik, hogy ahányszor Törökország egy akadályt leküzd, rögtön egy újabbat kap. Tehát kicsit ilyen sziszifuszi feladat, ugye a sziklát fölgörgetni a hegyre, aztán ami visszagorul. Tehát a kérdés, remélem világos, miniszter úr, hogy Európai Unió egyes területein érzékelhető ilyetén hozzáállás nem veszi el a kedvét az önkormányának, a határozottságát legalábbis, hogy folytassa ezt, a, ezt az utat? A, e, például a török állampolgárokra milyen hatással van ez? Nem fáradtak bele? Nem unják a folyamatot? a csatlakozási folyamat támogatása csökkent az országában, ha jól tudom. Mi a véleménye a lakosságnak erről a folyamatról? Köszönöm. Nem szeretnék már érintett, kollégák által érintett kérdésekre visszatérni, csak annyit szeretnék mondani, hogy az ankarai protokollnak exakt vállalásai vannak, amit nem lehet kikerülni. Kommentálva mindazt, amit a miniszter úr mondott, ugye a szomszédokkal való nulla szintű problémákról, hát én egyetértek, hogy a klíma jó, a légkör, Karamanlis jelenléte tanúként esküvőn, Ördán lányának esküvőjén egy nagyon jó jel, de az is hasznos lenne a tényleges nulla problémák eléréséhez, ha Törökország mondjuk el, elkerülné a görög légtér megsértését folyamatosan, és nem nagyon repülgetne görög szigetek fölött, vagy elfoglalt görög szigetek fölött, hogy terrorizálják ott a lakosságot. Tehát nem elegek a szavak a jó légkörhöz. A tárgyalások kezdetén a Törökország és Európai Unió közötti visszafogadási tárgyalásokról van szó, ugye, mint hogy késleltetni szerették volna a tárgyalásokat. Szeretném, ha ő meg, megerősítené, hogy nincs az ország részéről ilyen szándék, hogy késleltesse ezt, valamint azt is megkérdezném, hogy a Görögországgal való kétoldalú megállapodásról mit gondol. Tudja jól, hogy Görögország napi 500 embert fogad be Törökország felől tengeri úton. Jorgos Papandreou jelenlegi miniszterelnök és az önök külügyminiszter között volt egy megállapodás, amit azért alkalmazni kéne. a korega. Köszönöm. Nos, a miniszter úr már egy sor kérdésre válaszolt. Érdemben azonban a Törökország európai útját illetően Ciprus elismerésével kapcsolatban, mint Európai Ország nem válaszolt. Ez egy tipikus dolog. E, valóban folytathatja az európai utat Törökország akkor, hogyha nem tud a közeli szomszédaival jó kapcsolatokat ápolni. Látjuk ezt Szlovénia és Horvátország között nemrég, hogy meg kellett állapodjanak Horvátországnak és Szlovéniának ahhoz, hogy megnyíljon az út Európa fele. Eh, hogy eh, észleli, vagy hogy fogja fel a török külpolitika ezeket a kérdéseket. Eh, vannak itt nemzetközi jogi státuszi kérdések. Nem úgy tűnik, hogy Törökország azt a diplomáciai logikát követi, ami az Európai Unióban általános. Erről, hogyha tudna valamit magyarázni. Kacsin kollega. Grazie, onorevole Provera. Gospod minister, Köszönöm, Provéra úr. Mindenek gratulálni szeretnék miniszter úrnak, hogy eljött, és szeretnék gratulálni meggyőző beszédéhez is. És szeretnék gratulálni ahhoz is, hogy a gázai események alatt a miniszterelnöke hogyan lépett fel. Nem tudom, hogy a többi miniszterelnök miért nem volt annyira határozott, mint a többi, és miért nem tudta úgy elítélni azt, ami a történt, mint az ön miniszterelnöke. Az ön miniszterelnöke és Törökország nagyon sok presztíst nyert a régióban. Éppen ezért eh, szeretném eh, jó kívánságaimat kifejezni. Mindenképpen számíthat a bátorításunkra. Én a visszafogadási egyezményt aláírását is szorgalmazom, hiszen azok az országok, amelyek a Nyugat-Balkánon vannak, aláírhatják a visszafogadási egyezményt, megteheti Törökország is. Koszovó aláírta Belgiummal. Törökország is megtehetné. Hallgattam eh, a felszólalását, és a felszólalása alapján eh, a kapacitásokat is egy kicsit eh, fel tudjuk becsülni. Éppen ezért csodálkozom, hogy Törökország miért nem tesz többet. Szerintem Törökország igenis tehetne többet, és gyorsabban is. Bátorítom, hogy az örmény országgal való kapcsolatokat javítani szolgáló jegyzőkönyvet hagyja jóvá a parlamentje. Törökország parlamentáris demokrácia. A jegyzőkönyv ratifikációja a parlament által növelni Törökország presztízsét. Szerintem ez az egyik kulcskérdés, ez pedig nagyon sokat segített Törökországnak az EU-ba vezető útja. Most konkrét kérdésem is lesz. Van arra szükség, hogy Törökország további európai segítséget, forrás kapjon az ország délkeleti részének építéséhez? Másik kérdés, Törökország képes lenne arra, hogy megfelelő párbeszédet folytasson Iránnal? Kalasz. Mavro Nikolász kollega. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. A mai találkozó alkalmával az eddig hallottak alapján azt hiszem, hogy az ön kijelentésein bizonyos mértékben nem voltak meggyőzőek. Bizonyos tények, amelyek bekövetkeztek, ellentmondanak annak, amit ön mond. Zéró problémáról volt szó a szomszédokkal, de én úgy gondolom, hogy az általános érzékelés nem erről szól, tehát a szomszédországok úgy érzik, hogy valami kis problémáskájuk azért van Törökországgal. A ciprusi kérdése kapcsolatban elmondanám azt, hogy 2006 óta Törökország vállalta, hogy Ciprus demokratikus mi voltát elismeri, az ankarai protokollt alkalmazza és folytatja a tárgyalásokat. El se ismerte a ciprusi köztársaságot még Törökország. Miért? Azért, mert Törökország egy egyfajta konfederációs megoldásra számít Ciprussal, és nem föderatív megoldást gondol. És egyébként ez bizalmi kérdés is. A lehető legexaktabbul lehet állítani azt, hogy 2006-tól máig a ciprusi török közösség számbelileg csökkent. Míg az importált török ö, telepesek száma nőtt és a súlyuk is nőtt. 400 ezer török telepes van Cipruson, és 40 ezres török ö, fegyveres erő, ami harckész. Most így azért könnyen érthető, hogy Törökország egy nagy ország, egy nagy hatalom, ahogy ezt miniszter úr is ö, jogosan mondta, ö, ha akarna, tudna bizalom keltő intézkedéseket hozni. Nikozia még ketté van választva, Famagusta pedig egy szellemváros. Törökország tud más arcot is mutatni, miniszter? Köszönöm, Cevelek Poraga. Kéri Purgé, Carlos Orizate. Én is szeretettel köszöntöm, miniszter úr. Amikor Elmar Brock képviselő beszélgetve azt hallhatta, hogy mi régóta barátok vagyunk, akkor ő megkérdezte tőlem, hogy már akkor barátok voltak, ami előtt Bagis úr miniszter lett, és veszélyesé vált. Nos, ez mit jelent igazából? Hogy amióta ön miniszter, amióta miniszter lett, azóta veszélyes barát nekem. Évek óta ismerjük egymást, sokat működtünk együtt, és nagyon konstruktív módon Görögország és Törökország közös érdekében, hogy egy módusz vivendi találjunk a két ország között. Én egy olyan görög alapítványnak voltam az elnöke, amely évek óta ösztöndíjakat ír ki török hallgatóknak, diákoknak, hogy Harvardba tanulhassanak az Egyesült Államokba. Néhány héttel ezelőtt éppen meghívtuk önt, hogy hogy adjon elő Görögországban Törökország álláspontjairól. Ugye itt bizonyos dolgok világosak, közös, szomszédos országok, közeli országokról van szó, nulla szintű probléma a szomszédokkal, Kázus Belli Görögországgal, mindez miért van? Ugye felmerül annak a fenyegetése, hogy az Európai Unió határait újra rajzoljuk. Ez a valóság. A Lisszaboni ö, szerződés alapján a görög határok, az Európai Unió határai önök ezzel szemben, és nagyon jól tudja, hogy továbbra is ilyen értelemben vannak török akciók. Volt majd, hogy nem háborúnak nevezhető eset néhány évvel ezelőtt, olyan provokáció, amely az én országomat az utóbbi években 35 milliárd euró katonai beruházásra kényszerítette. Mindezt az görög néptől kell elvenni, az oktatástól, a szociális ügyektől. Mégis mit akar tenni a Görögországgal szembeni háborús fenyegetésekkel kapcsolatban? Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm az elnök úrnak és a miniszter úrnak a jelenlétet. Nos, szép retorikát hallhattunk a szabadságról és szabad elvekről, de igazából tartalmilag nem sok van. Ön barátinak nevezi az egyébként teljesen antidemokratikus iráni rezsimet. Törökország az iszlám konferencia tagja hogyan tudnak egy olyan pozíciót támogatni, amiben a, az is benne van, hogy a sária határozza meg az emberi jogokat. Vagy bizonyos újságírók ki, kiutasítását, akár az én országomból is, a, csak azért, mert a ciprusi helyzetet kritizálták. A sajtót, flotrasszonyt kiutasították, nem tud felszólalni ez azért sajtószabadság megsértése. Az én pártvezetőm, Filters, aki kritizálja az iszlám ideológiát, hogyan lehetséges, hogy delegáció tagként, holland delegáció tagként kiutasították az országban, meg, megtagadták, hogy beszéljenek vele. Aztán Ciprus teljesen illegális elfoglalása. 2010-re a csapatokat ki, kéne, ki kellene vonni Ciprusról, teljesen illegálisan elfoglalva tartanak egy Európai Uniós államot. Ebben mi mindannyian egyetértünk. Az ön ö, kijelentései a svájci referendumról skandalumnak nevezte, a, a Mohamedánok nem építhetnek minareteket. Én azt hiszem, hogy azért a svájci muzulmánok jobban vannak, mint a keresztények Törökországban tehát jobban élnek. Több olyan ok lenne, ami miatt úgy gondolhatnánk, hogy Törökország nem ne lehetne tagja az Európai Uniónak. Én ezt szívesen megvitatnám önnel, de erre nem nagyon van most itt idő számunkra önök partnerei lesz, lehetnek az uniónak, de csatlakozni a Préda kollega. Domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau să încep... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, köszönöm miniszter úr az előadását. Mindenek előtt gratulálni szeretnék Törökországnak, és pedig két nagyon fontos dolog kapcsán, amely 2009-ben történt. Először is gratulálok a Nabucco megállapodáshoz. Sok európai elégedett lehetne, hogy sikerült aláírni ezt a megállapodást. Másodszorban gratulálok az Örményországgal történt kibéküléshez, tehát Miniszter úr, még egyszer gratulálok. De ebben a parlamentben már többször hallottuk, hogy eh, Törökországban késlekedés van a politikai reformok során. Most pedig egy közvetlen kérdést is felteszek önnek. Bizonyos számokra támaszkodom. 2002-ben a törökök 74%-a támogatta az Európai Unióhoz való csatlakozást. 2009-ben már csak a törökök 45%-a támogatta a csatlakozást. Gondolja, hogy van kapcsolat a visszaesett akarat és a reformjaik között? Köszönöm. Kolléga. Köszönöm. Grzib, kollega. Panie Przewodniczący, Panie Mistrze. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam, amit mondott a belső politikai reformokról. És érdeklődéssel hallgattam a tárgyalásokról alkotott véleményét. Ismerem, hogy ez egy nehéz folyamat, a saját országomban sem volt könnyű. Azonban szeretnénk a következő fejezeteket is megtárgyalni, és reméljük, hogy ezek könnyebbek lesznek. Egy szót engedjen meg Iránnal kapcsolatban. Esetleg elmondhatná azt, hogy miért értené meg Kelet-Európa Iránt jobban, mint Közép-Európa vagy Nyugat-Európa. Másodszorban, amit Ómen Röjten asszony is mondott, a vegyes parlamenti bizottság megbeszéléséről, és az embriogi albizottság megbeszéléséről. Számos fenntartást hallottunk az NGO-k törökországi tevékenységéről, és a 301-es cikk eh, alkalmazásáról, hogy Törökországban eh, a nem kormányzati szervek nem beszélhetnek szabadon. Köszönöm, Szelavarakos kollega. Miniszter úr, én azok közé tartozom, akik úgy vélik, hogy a világ eh, nem tud meglenni Törökország nélkül, az Egyesült Államok nélkül, Nagy-Britannia nélkül, Egyesült Királyság, Olaszország nélkül, vagy mindazon országok nélkül, amelyek egyébként végső soron a nemzetközi eh, közösséget alkotják. Remélem, hogy ön is egyetért ezzel. Egy másik dolog, amit még mondani szeretnék, úgy tűnt, mintha ön arra utalt volna, hogy több millió Mohamedán van Európában, akik nagy érdeklődéssel figyelnek ezen tárgyalások sikerére. Én azért emlékeztetném önt arra, hogy azért a be, ide bevándoroltak, hazaküldött pénze nagyon sokat segített az ön országán, és ez valamennyire köszönhető az Európai Uniónak is, vannak itt olyan hatalmi központok, amelyek egy kicsit egy, ellentétben állnak egymással. Ugye a kormány, a hadsereg, akinek külön politikája van, a harmadik pedig az igazságügy. Már idén is problémásnak tűnt az ebben kormány ebből a szempontból. Ön Görögország fele mosolygós politikát ö, folytat, ugyanakkor egy másik hatalmi ág, a hadsereg megsérti a légterét. Tehát nem lehet így világos jelzéseket adni és olyan benyomást kell tenni, hogy egyébként a, a, hogy tényleg az önök országában is a népszuverenitása lenne az igazi alapja hatalomnak. Egy másik helyszínen, Szarajevóban próbáltunk nemrég valamiféle eltérő politikai szerveződést létrehozni, tehát más alapokon. Szeretném tudni, hogy önök a, negy, a Lisszaboni szerződés 49-es cikkéhez és a kopenhágai kritériumokhoz akarják tartani magukat Szarajevő kapcsán, vagy nem? Utolsó előtti felszólal. Köszönöm. Én az alapjogok kérdéskörében érdeklődnék. Itt különféle alapjogokról beszéltünk, tehát mint például a sajtószabadságról, a véleményszabadságról, szólásszabadságról. És Hallottuk, hogy itt változtatták a jogszabályokat, azonban nem tudom, hogy lehet-e beszélni teljes sajtószabadságról Törökországban, hiszen állandóan azt halljuk, hogy megsértik a sajtószabadságot, megsértik a vallásszabadságot. Ez a kérdés nagyon fontos Európának, nagyon fontos egész Európának. Például ahogy az emberek a más vallású csoportok képviselőihöz viszonyulnak az Európában egy kicsit megváltozott. Tehát nem tudom, hogy ön észle ilyen különbségeket. Nem szeretnénk egy ilyen patchwork sem, hanem egy átfogó megközelítést. El tudom képzelni, hogy az alkotmányt is meg lehet majd változtatni. Az is elképzelhető, hogy alkotmányos reformra van szükség. El tudná mondani, hogy foglalkoznak ezzel a gondolattal? Vannak már előkészületi munkálatok ezen a téren? Hiszen úgy gondolom, hogy néhány dolgot jobban kell szabályozni. Il kollega Angurakis. Angurakis kollega következik, majd Ha idő engedi, akkor Tannó kollega. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék két pontot aláhúzni a miniszter úr felszólalásában. Először is azt szeretném elmondani, hogy én olvastam arról a neo-oszmánságról, ami Törökországban születőben van, és nem tudtam, hogy mit akar ez jelenteni. Ma már jobban értem az ön előadása után, egy kicsit aggaszt ez az új neo-oszmán vagy neo-ottomán irányzat. Örülök, hogy Törökország egyébként haladt előre és fejlődött az elvárt kérdésekben, de attól félek, hogy ez inkább egy endogén, progresszista mozgalomnak a fejlődés, és nem a kormány műve. Örülök, hogy Ihmet úr 50 év múlva megkapja az állampolgárságot, és hogy ezt nagy sikernek tüntetik fel, de talán inkább a világkultúra eredménye ez. Voltak nagyon nagy beruházások Törökországban, húszszorosára nőttek, ezzel is egyet tudok érteni, de arról a hatalmas különbségről, ami szegények és gazdagok között van önöknél, az önök országában különösen nyitott ez az olló, és nagyon nagy szociális zavarokhoz vezet. Erről nem nagyon beszélt. Még annyit elmondanék, hogy a 301-es cikke a büntető törvékenynek, amely ugye arról szól, hogy a török állam megsértése. Ha ez megmarad, akkor egyáltalán nem beszélhetünk a kurdok jogairól. Ha pedig továbbra is folytatódnak az égei tengerbeli szigetek provokálásai, akkor nem sokára Atén fölött is látunk görög, török repülőgépeket, mert hogyha az égei tengeri légteret nem képesek elismerni, akkor már nem sok mindenről lehet beszélni. Köszönöm. A... Köszönöm, elnök úr. Törökország eh, szerepe az iszlám konferenciában érdekelne, és az is érdekelne, hogy milyen értékeket osztanak kivel. Tehát itt van egy kairói nyilatkozat, és a Hamas vezetőségét is meghívták, ez pedig egy az Európai Unió által terroristának tartott szervezet. Basír, szír elnök is járt Törökországban a konferencián, mm, elképzelhető, hogy nemzetközi nyomás is volt, de azért szerintem ezek a dolgok mindenképpen aggasztóak is lehetnek, a kormányának állást kellene foglalnia a mi csapataink Törökországban egy 1960-as egyezményen vannak, semmi köze Ciprus, a ciprusi köztársasághoz, tehát ezeket mi béreljük, ezért pénzt fizetünk, tehát ezek a brit támaszpontok egy államközi megállapodás következményei. Tehát eh, azonban eh, a görög és török eh, cipriótáknak az ENSZ szabályai értelme kellene kibékülniük. Örményország esetében nagy potenciáról beszélt. Én Armá- Örményország nagy barátja vagyok, és most sárközi francia elnök az örmény diaszpórával is foglalkozik. Azt mondta a miniszterelnöke, hogy a határokat nem fogják megnyitni. Ez azért mégiscsak kiábrándító. Ezen kívül például Kazaksztán teljes körű diplomáciai kapcsolatokat ápol Örményországgal, és ez nem akadályozza meg abban, hogy szolidáris legyen Azerbajdzsánnal. Béni. Nos, megadom a szót. Köszönöm. Az Európai Parlament nagy intézmény, de most ezt igazából megtapasztalom, hogy mennyi kérdés van, mennyire érdekel, érdekli Törökország az Európai Parlamentet. Ez azt jelzi, hogy mégiscsak megfelelő tárcát vezetem. Sok bátorító és sok kritikus megjegyzést kaptunk, de amit megpróbálunk eh, most végrehajtani, hogy összehozzuk Törökországot és EU-t, az egy nagyon nagy feladat ahogy Salafranca úr mondta, különféle nyilatkozatokat hallunk az európai vezetőktől. A törökök 60%-a szeretné az EU-s tagságot. De hogyha azt kérdezik, hogy tényleg befogadják-e Törökországot, 40 százalékos. Tehát csak 40 százalék hiszi, hogy sikerül, 60 százalék akar. És ez a 20 százalék nyilván az európai vezetők nyilatkozatai miatt bátortalanodik el. Törökországban a politika hangulat is befolyásolja a hangulatot, de szerintem minnyáján tudjuk, hogy a megfelelő feladaton dolgozunk, és ez egy civilizációs projekt. Törökország közelebb kerül Európához. Ez fontos Európa számára, és ez fontos Törökország és a világ számára is. Koppa asszony jogosan vetette fel a vélemény különbségeket Görögország és Törökország között. A miniszterelnököm nagyon hosszasan tárgyalt Isztambulban Papandreou görög kormányfővel. Én is jártam Aténban, és a miniszterelnököm egy négy oldalas levelet küldött Papandró miniszterelnöknek. Azt kérte, hogy a kisebbségi ügyekben működjünk együtt, működjünk együtt a ciprusi kérdésben, a Törökország EU-s perspektívái van, és az illegális migráció kérdésében. A levél végén a miniszterelnököm felajánlotta, hogy találkozzunk az összes miniszter társaságában, tehát a két miniszterelnök vezette delegációban találkozna egymással az összes érintett miniszter. Tehát most várjuk Papandreou miniszterelnök válaszát. De amikor találkoztam vele, két nappal a levél kézbesítése után nagyon pozitív hangulatban találtam. Optimista vagyok, igen, vannak ilyen témák, viszont a múlttal összehasonlítva azért előre haladtunk. Remélem, hogy végre sikerül megoldanunk ezeket a problémákat, de olyan vezetőkre van szükségünk, akik bátrak, akik találkoznak egymással és készfogással búcsúznak. Törökország esetében elmondhatok, hogy december 4-én tárgyalunk majd Jonathan Foltal, azonban most a bizottságban is megváltoznak a tárcák, és most egy másik főigazgatósághoz kerülünk, tehát ezt a megbeszélést el kellett halasztanunk. De ahogy megvan az új bizottság, és ismerjük az új játékosokat, akkor folytatni fogjuk a munkát. Mi szeretnénk megoldani a problémát. Tehát ez nem egy török-görög kérdés lesz, ez egy európai kérdés, és az illegális bevándorlás elleni fellépés minnyájunk számára fontos. Mindent megteszünk, hogy megtaláljuk a probléma megoldását. Ami a ciprusi kérdést illeti, tiszteletben tartom az összes ciprusi érzéseit, de érteniük kell, hogy a tangóhoz ketten kellenek hogyha az annan tervet elfogadták volna, más helyzetben lennénk. De most támogatnunk kell a két vezetőt, a két közösség vezetőjét. És Törökország pedig teljes mértékben egyetért az ENSZ javaslatával, tehát átfogó megoldást szorgalmazunk. Tehát a két közösségi megoldást azonban, de két politikai is legyen. Tehát egy konfederációt, egy szövetségi államot képzelünk el. Amíg a török és a görög ciprióták eh, úgy érzik, hogy ez megfelelő megoldás, addig támogatjuk. És most őszinte leszek, hogyha én ciprusi lennék, török vagy görög, teljesen mindegy. Én szorgalmaznám Törökország EU csatlakozását eh, jobban, talán jobban, mint a török főtárgyaló. Hiszen Ciprus számára és a régió számára nagyon fontos az, hogy eh, Törökország sikeresen folytassa a tárgyalásokat. Ez a dolog összeköt minden, és eh, minket, és közösen kell fáradoznunk. Most a visszafogadási megállapodás, dolgozunk rajta, amíg és egyetértünk vele, amíg a teher megosztásról van szó. Nehéz elmondanunk a saját embereiknek, hogy miről van szó a saját népünknek. A Vámunió tagja vagyunk, és így az európai zónában szabadon mozoghatok, azonban a menekültek nem. A vízum problémát is meg kell oldanunk, tehát a török állampolgárok vízum problémáját. Tehát ebben a kérdésben is várjuk a megoldást. Törökország dél-keleti részének felépítésére szánt tovább, további források, tehát több mint 500 millió eurót szántunk a térségre. 10 milliárd eurót fogunk az elkövetkező négy évben Törökország délkeleti részére szánni. Hiszen haladást szeretnénk elérni Törökország kevésbé fejlett részében is. Saját pártom abban a régióban a szavazatok egynegyedét kapta meg 2002-ben, és 2007-ben pedig 60 százalékot. Ez a különbség megmutatja azt is, hogy a régió lakosai érzik, hogy foglalkozunk a problémáikkal, és hogy el vagyunk számba, hogy megoldjuk azokat. Látok-e ellentmondást abban, hogy azt mondtam, hogy nincsen probléma a szomszédokkal? az a szándékunk, hogy ne legyen probléma. De ismét két ember kell a tangóhoz. Amíg a szomszédaink partnerek a probléma megoldásban, addig minden rendben van. Tehát jobb a kapcsolatunk most Szíriával, Iránnal, mint öt évvel korábban. Jobb a kapcsolatunk Oroszországgal. Megoldottuk Bulgáriával, Romániával, Grúziával a problémáinkat és a többi szomszéddal is megoldjuk. El vagyunk szánva. Törökországnak 13 szomszédja van. Sajnos egy ország sem válogathatja ki szomszédait, és a szomszédaink pedig nem könnyű szomszédok. De mindent megteszünk, hogy megoldjuk a problémáinkat. Hiszen minnyájunk érdekében áll. a kázus belli olyan ügy, amiről tárgyalnunk kell. Két miniszterelnök tárgyal erről. A görög ellenzéknek támogatnia kell Papandreou miniszterelnököt, és bátorítania kell, hogy beszéljen ezekről a kérdésekről a török féllel. Ezeket a tárgyalásokat, a tár, a, ezeket a problémákat a tárgyaló asztalnál kell megoldani, miután megértettük egymást. Megvan az akaratunk, hogy megoldjuk a problémákat, és meg is tudjuk. Marinescu úr kérdésére, aki a szólásszabadságról beszélt, igen, Törökországban megvan a szólásszabadság, nekem is megvan, tehát meghallgathatom a mások véleményét, és én is elmondhatom a saját véleményemet. A holland külügyminiszter bejelentette, hogy a török hatóságok nem akartak találkozni vele, amikor Törökországba ment. De különféle országokból tárgyalhatott az emberekkel. Valdes úr összetéveszti a sértés és a kritika fogalmát. Tehát előbb hallgassa meg a saját reakcióit, mielőtt elítéli a többieket. soha nem kértük meg az újságíróket, hogy hagyják el a termet, amikor ilyen témákról beszéltünk. A bevezető beszédek legyenek nyilvánosak, és utána a tárgyalások legyenek zártak a média számára. Tehát miután a GPC konferencián Ankarában elhangzottak a bevezető beszédek, és a török fél beszélt, és az EU beszélt. A török parlament elnöke, aki ott volt, szintén felszólalt, én is felszólaltam, és utána megkértük a médiát, hogy hagyja el a termet. És utána ugyanúgy, mint önök, sajtótájékoztatót tartottunk, semmi sem volt titkos. Közös eljárás volt. A minarettek ügyében a keresztényeknek megvan a joga, hogy saját templomokat építsenek? Igen. Tehát több mint 800 éve élvezik ezt a jogot. A saját választó kerületemben templomok vannak, zsinagógák, mecsetek egymás mellett állnak, és teljes békében élnek. Én olyan környéken élek, ahol a gyermekeimnek keresztény zsidó barátaik vannak. És a gyerekeim meg állandóan ajándékokat kapnak és adnak a keresztény és zsidó ünnepeken is. Hiszen eh, ahol lakom, az összes eh, vallás képviselője ott van. Törökországban együtt élnek a vallások. Igen, megvoltak a saját nehézségeink, ez igaz, az elmúlt 800 év alatt, de szerintem 800 év alatt be tudtuk bizonyítani, hogy a különféle kultúrák, etnikumok, nyelvek, vallások együtt tudtak élni. Szerintem ez pedig Törökországot gazdagította. Remélem, hogy a svájci kormány nem fog ilyen emberi jogi kérdésekről legközelebb kisvárosokban népszavazást rendezni. Hogyha Svájc az EU tagja lenne, akkor valószínűleg nem ilyen eredmény született volna. Éppen ezért fontos az Európai Unió. Az Európai Unió nem csak azt garantálja, hogy a muzulmánok jól érezzék magukat Európában, hanem azt is garantálja, hogy a keresztények, a zsidók, az ateisták is jól érezzék magukat. És pedig mindenhol az Európai Unióban, hiszen az Európai Unió is, eh, ahogy már említettem, a történelem legsikeresebb békeprojektje. A Nabucco a következő témám. Ez egy olyan téma, amely minnyájunknak nagyon hasznos. Ma találkoztam Pibax energiaügyi biztossal. Törökország támogatni fogja ezt a kezdeményezést. A Nabucco szerintem nagyon aktuális, szükséges, Törökország pedig megpróbálja a ráháruló feladatokat természetesen megoldani. De az ITIG programot is támogatjuk, és megpróbálunk más alternatívát is találni. Hiszen Európának diverzifikált energiaforrásokra van szüksége hosszú távon. Irán, amikor Kelet-Európára gondoltam, Törökországra gondoltam, mert Törökország európai nemzet. És mivel van egy határunk Iránnal, megtanultuk, hogy hogy kell velük kommunikálni. Az irániak egyharmada beszél törökül. Nagyon jó. Az irániakkal jobban tudunk kommunikálni, mint egyéb országok. Habár most ne földrajzi megosztás alapján értelmezzék a szavaimat. A problémáink közös problémák, a megoldásainknak pedig közös megoldásoknak kell lenni. Az irániak nagyon tapasztaltak a diplomáciában a két nemzet a világ azon részén, ez a két nemzet, amely több mint ezer éve államisággal rendelkezik, azok a törökök és a persák. Az irániak találták fel az alkudozást és a sakkot. És bátorítjuk őket, hogy kommunikáljanak a világgal, kommunikáljanak a nemzetközi atomenergia ügynökséggel. Az önök országai is kereskednek Iránnal, ezt majd meg is beszéltük itt. Alapjogok, sajtószabadság. A dolgok javulnak Törökországban, ahogy mondtam. Én nem azt állítom, hogy minden problémát megoldottunk. De a sajtószabadság terén az elmúlt hét évben egyetlen egy olyan előterjesztésünk nem volt a parlamentben, amely a média vagy a kifejezés, a sajtó szabadságát korlátozta volna. Van egy adóügy, igen, ezt a pénzügyminisztérium adóhatósága vetette ki egy média cégre. Ez egy független hatóság, és hogyha ez egy bankot büntetett volna meg, azt valószínűleg nem úgy értelmezik van, hogy Törökország meg akarja szünteti vagy nyírbálni a bankok függetlenségét. Minden országban vannak adók, minden magáncégnek meg kell fizetnie az adóját. Ez a vállalat nem fizette meg az adóját, afférje volt az adóhatósággal, és a tárgyalások folynak, hogyha úgy döntenek, hogy befejezik a tárgyalásokat, akkor természetesen elmehetnek egy független bíróságra. A török bíróságok annyira függetlenek, eh, mint eh, bármelyik másik demokráciában. A cégek 85%-a, amely úgy érzi, hogy baj van az adóhatósággal, a bírósághoz fordul. 85%-uk. Ez pedig a bíróságokba vetett hitet és a bíróságok objektivitását mutatja. Elmehet bárki a független bíróságra. Ez az új autonóm mozgalom szerintem ciprusi barátom részéről egy kis félreértést jelentett. Törökország nem tervezi az új ottomán birodalmat. Törökország új imidzset akar, ez pedig a béke építésének az imidzse. Vannak problematikus országok, éppen ezért a civilizációk párbeszédének a konferenciája Spanyolországgal társ elnököljük. 47 év után ott vagyunk ismét az ENSZ döntőszerben. Tíz olyan nemzet van, amely Törökországot is beszavazta az ENSZ biztonsági tanácsába. 47 év szünet után. Basír urat nem hívtuk meg Törökországban, mert nem a török kormány. Az iszlám konferencia titkársága hívta meg, hogy részt vegyen egy nemzetközi szervezet csúcs találkozóján, és uh, Szíria teljes jogú tagja ennek a szervezetnek. A kormány nem dönthet arról, hogy egy független szerv kiket hív meg. Ez az OIC. Tehát ez a szervezet választja meg, hogy ki vesz részt a konferenciáján. Kit hív meg. A brit szuverén támaszpontok Cipruson, Ugyanezek a garanciák engedik meg Törökországnak is, hogy a csapatainkat ott állomásoztassuk de hogyha beszélünk erről, akkor Krisztofiasz és Talát elnökökkel is beszélnünk kell, ők is legyenek ott. A török-azerbajdzsáni kapcsolatok ugyanúgy tehát hogy miért nem akarunk Örményországról ugyanan kapcsolatokat. Törökország jó akaratról tett tanúbizonyságot, aláírtuk a jegyzőkönyvet. Szeretnénk a jegyzőkönyvet a parlamentben is ratifikálni de mivel a kulturális kapcsolataink nagyon jók, ugyanaz a nyelvünk, mint Azerbajdzsánban. A gáz szállításaink nagy része Azerbajdzsánból érkezik. Európai szövetséges vagyunk. A Nabukóban Azerbajdzsán is részt vesz majd. Tehát néha önmaguknak mondanak ellent. Tehát azt mondják, hogy Törökország ne szorgalmazza az, az Azerbajdzsánhoz fűződő kapcsolatait, míg a Nabukóban Azerbajdzsán is részt vesz majd. Tehát az azerbajdzsáni és az örményországi kapcsolataink természetesen összefüggenek a hegyi Karabach térségben történt eseményekkel. De szerintem mindenki profitál a megalapodásból, Örményország, Azerbajdzsán, Oroszország, Törökország, az Európai Unió, hiszen több stabilitás lesz a régióban. Támogassanak minket. A törökországi haladási jelentés tervezete is jó hozzájárulás. Remélem, hogy számos módosítással gazdagítják a jelentést. Osztjuk nézeteiket, javaslataikat. Nagyon nagyra tartjuk azt, hogy elmondják, hogy milyen problémáik vannak. Nagyon fontosak önök a mi számunkra, hiszen önöket az európai polgárok választották meg. Az önök hozzájárulása nagyon fontos, Törökországban fontosnak tartják. Biztos vagyok benne, hogy amennyiben elmondják a kritikus megjegyzéseiket, dicsérő szavaikat, akkor nyitott fülekre találnak. 2010 kritikus év lesz, hiszen Törökországban nincsenek választások, Európában pedig újjá fogják alakítani az uniót, az új bizottsággal, új szerződés van hatályban, új szabályok lesznek. Működjünk együtt 2010-ben hogy mindenki javát szolgáljuk. Azoknak a javát, akik megválasztottak minket. És tegyük a világot biztosabb és jobb helyé. Nem csak magunknak, hanem a gyermekeinknek is közülön. Köszönjük Bagis miniszter úrnak jelenlétét, felszólalását, és reméljük, hogy mi hamarabb láthatjuk, jó hírekkel hallhatjuk a jövő tekintetében Törökország és az Európai Unió szempontjából egyaránt. Köszönöm még egyszer. E Kedves kollégák, folytathatjuk-e? Most uh, Hugh Mingerelli úr van velünk, aki főigazgató helyettes a bizottságnál, és a Fehér Oroszországgal Oroszország EU e közötti kapcsolatokról fog nekünk beszámolni ezzel kapcsolatos helyzetről, a lehetséges jövőbeli fejleményeket is felvázolva. Én mindjárt szeretném köszönteni őt, és azt hiszem, hogy talán célszerű egy kicsit körvonalazni, hogy miért is cél, gondoltuk helyesnek most ezt megbeszélni. Egy évre úgy döntött a bizottság felfüggeszti azokat a megszorításokat, amelyeket a ö, bizonyos fehér orosz hatóságok személyeire szabott ki. Ez pedig egy konkrét nyitási ö, jel, üzenet, párbeszédindítási, amiből következtethetőek, várható konkrét lépések a demokratikus reformok irányában. A tanács egyébként kérte a bizottságot arra, hogy tegye lehetővé, könnyítse meg a keleti partnerségben való részvételét Fehér Oroszországnak, ami egy nagyon fontos dolog, és hat keleti országot érint, köztük Fehér Oroszország. Részünkről ez egy konstruktív megközelítés, és támogatjuk a különböző alkalmazott állásfoglalások ezt bizonyítják. Tehát itt szükség van konkrét eredményekre, úgy, mint választási törvény, egyéni szabadságjogok, stb. Tehát ezekben kell előrelépni. Ez egy olyan párbeszéd, olyan dialógus, amely nem kompromitálja az ellenzékkel, a civil társadalommal való kapcsolatainkat Fehér Oroszországban. Tehát nagyon is érdekeltek vagyunk abban, hogy meghallgassuk önt, hogy mit tud mondani általában a fejleményekről, tárgyalásokról, Eh, hogy végre megállapodni lehessen ezzel az országgal. Úgyhogy megadom Mingereli doktornak a szót. Köszönöm, elnök úr. Hát eh, én megpróbálnék eh, megpróbálnám röviden elmondani, hogy mit gondoljuk mi most az aktuális fehér orosz helyzetről, és azt is, hogy mit javasolt az Európai Unió, hogy mit tegyen Fehér Oroszország a helyes irányba történő elmozdulásra, ennek a társadalomnak a demokratizálására. Hát először is a jelenlegi helyzetet kell elemeznie, mint ön valószínűleg tudni fogja. 97 óta az Európai Unió nagyon nagy mértékben csökkentette kapcsolatait, korlátozta ezzel az országgal. Lukasenko elnök hatalomra jutása óta, aki amelynek következtében megszorítások következtek az Európai Unió részéről, az Unió nem is folytatta, nem is írta alá az egyébként letárgyalt együttműködési partnerségi kapcsolatot, mint hogy a többi szovjet tagköz, volt tagköztársasággal a 90-es években. Jelenleg van egy partner, megtárgyalt, letárgyalt partnerségi együttműködési ö, tárgyalásunk, partnerség, amit befagyasztottak 97-ben a tanács. Másodszorban az Európai Unió 2004-ben indította a jószomszédsági viszonyt. Ebben a körben is a tanács úgy gondolta, hogy látva a politikai körülményeket nem tekinti Fehér Oroszországot jogosultnak erre, mint a többieket, viszont Moldáviát, Ukrajnát igen tehát Feoroszország nem, nem jogosult rá. Azóta egyébként Feoroszországban bizonyos evolúció végbe ment. Lukasenko elnök leglátványosabb intézkedése az volt, hogy kiszabadította a politikai foglyokat, kiengedte. Elméletileg legalábbis ma nincsenek politikai foglyok Fehér Oroszországban. Azért mondom, hogy elméletileg, mert ténylegesen vannak akiknek a státusza azért vitatható, hogy miért vannak benne. Mégis azt azért tudomásul kell venni, hogy a helyes irányba egy lépést tett Fehér Oroszország, azzal, hogy a politikai foglyokat elengedte, és <clears throat> hát enyhített a megszorításokon a civil társadalom irányában. Az Európai Unió az elmúlt években olyan intézkedéseket hozott, amelyek azért jelezték az ország felé a kapcsolatfelvétel, újrafelvétel szándékát. Solana főképviselő, Ferrero Wallner asszony is látogatásokat tettek, magas szintű diplomáciai szinteken voltak látogatásokat, és úgy döntöttünk, hogy meghívjuk Fehér Oroszországot a keleti partnerség több oldalú együttműködési kapcsolatrendszerébe. Ez az a kezdeményezés, amit a cseh elnökség, soros elnökség alatt 2009 első fél évében indított az Európai Unió, aminek az a célja, hogy elmélyítse a párbeszédet a kelet-európai országokkal, a dél-kaukázus területén, és egyidejűleg integrálja ezeket fokozatosan az Európai Unió piacába. Fehér Oroszország a többoldalú multilaterális részében vesz részt ennek a keleti partnerségnek. Lelkesen, azt kell mondjam. Oriental, és chaque fois le Bélarus... Itt négy pillére van ennek a <clears throat> keleti partnerségnek. Mind a négyben el kell mondom, hogy nagyon pozitív hozzájárulással volt Fejérország néhány héttel ezelőtt úgy döntöttek, hogy az országgal szembeni szankciókat még egy évvel meghosszabbítják, bizonyos vezetőiknek az utazást megtiltották, bizonyos országainkban található javaikat befagyasztották, de azt is eldöntötték, hogy egy évre meghosszabbítják a szankciók felfüggesztését is. Vagyis ez azt jelenti, hogy a következő 12 év, hónapban nem lesznek szankciók, vagyis föl vannak függesztve. Ez a helyzet. Egyidejűleg az általános ügyek és külügyek igazgatósága a következő dolgot kérte a tanástól. Egy, ajánlásokat tegyenek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne Félországgal, Oroszországgal tárgyalásokat indítani, vízumkönnyítés érdekében, tehát rövid távú hatnapos, ez a visa facilitation fogalom körbe tartozóan. Nos, továbbá egy ár, úgymond árnyék akciótervet kellene létrehozni, más országokkal már kidolgozott, közép-európai vagy kelet-európai szinten kidolgozott, illetve a dél-kaukázusra kidolgozottak mintájára, és egyfajta árnyék akciótervet könnyítettet létrehozni Fehérország számára, amiben gazdasági átalakítási és eh, modell megváltoztatási javaslattal élünk. Eh, ha ezeket a reformokat eh, megvalósítanák, mi tudunk olyasmit ajánlani, ami őket érdekli. A bizottság kitartóan dolgozik ezen, tehát a vizum könnyítésen, az úgynevezett árnyék akcióterven, és reméljük, hogy a következő hónapokban, ha a Lukasenko rezsim továbbra is megerősíti azon szándékát, hogy demokratizálja fokozatosan a társadalmat, akkor esetleg többet is tettünk. Mi elmondtuk a belorusz hatóságoknak, hogy nagyon nagy figyelemmel kísérjük, öt, főleg öt pontban a kérdéseket. A első, a média liberalizáció. kommunikációs eszközök terén. akkor a független médiák elterjedése Feorországban. Második pont ne legyenek politikai letartóztatások. Harmadsorban javuljon az NGO-k regisztrációs feltételrendszere. Négy, revideálják a, az egész választási rendszerüket, választási törvényüket az OSC javaslatai alapján. Öt hát nagyobb szólásszabadság legyen az ellenzék számára, annélkül, hogy megtorlásoktól, retorzióktól kellene tartaniuk. Tehát ezt javasoltuk mi a fél orosz hatóságoknak. Ez a bizottság véleménye, nem az Európai Unióé. Mi úgy gondoljuk, hogy hasznos lenne többet is tenni, hogy ratifikálhassuk a partnerségi és együttműködési szerződést. Azért gondoljuk ezt, mert úgy védjük, hogy ha ez egy nehéz partner is, de eljutunk idáig, itt nem arról van szó, hogy a hatalmon levő rezsimet megajándékozunk, nem, ennek az ellenkezőről van szó, egy olyan eszközt viszünk be, amivel megnyithatunk egy párbeszédet az országgal minden közös témáról, a kényelmetlenekről is. Tehát ha van kooperációs partnerségi szerződés, akkor azzal vele járnak a különböző főképviselők, miniszteri szintű találkozók, tárgyalások, és így elérhetőbbek jobban azok a fejlődések a különböző területeken, amelyeket akarunk, az eltérő pontokon is. Tehát röviden így tudnám a jelenlegi pozíciónkat összefoglalni, és természetesen állok a rendelkezésükre. Jó, köszönöm a, az ismertetőt. Vannak már feliratkozott jelentkezők. Javasolnám, hogy a jelentéstevőnek, Alexis kollégának adnám meg először a szót. Thank you very much. labai. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon érdekes volt uh, a bizottság elképzelését, az álláspontját meghallgatni, és azt gondolom, hogy a bizottság jó úton jár. Fehér Oroszország az elnök magatartása miatt uh, izolálta magát. Néhány évvel ezelőtt az Európai Unió segítette a Fehér Oroszországot ebben az, oniz, ebben az önizolációban. És azt gondolom, hogy Fehér Oroszországban csak akkor elképzelhető a változás, hogyha megfelelő kapcsolatokat tudunk kialakítani különböző szinteken, nem csak a, nem csak a legfőbb szinten, hanem mindenütt kulturális kapcsolatokra gondolok. A 20. század történelme azt mutatja, hogy a keleti politikák, amelyeket nyugaton alkalmaztak, számos változást eredményeztek ebben a térségben. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak és az Európai Bizottságnak megfelelő elképzelései vannak az Európai Parlament a korábbi mandátuma alatt több mint egy ízben hangsúlyozta a politikai szabadságot, Fehér Oroszország kapcsán nem megfelelő párbeszédre van szükségünk, és azt gondolom, hogy ehhez megfelelően hozzájártunk Litvánia, Lettország, Lengyelország, tehát Fehér Oroszország szomszédos országai, amelyek jelenleg az Európai Unió tagjai, támogatják ezeket a politikákat. Szeretnék néhány kérdést intézni önhöz. Lehet, hogy mm, nem lesz elég ideje arra, hogy a Fehér Orosz Parlament által elfogadott törvényeket mind összegezze, többek között a választásra vonatkozó törvényeket, voltak hivatalos nyilatkozatok, amelyek azt mondták, hogy ez egy jelentős előrelépés, és én nagyon hálás lennék, hogyha ön egy saját elemzést tudna bemutatni erről a pozitív lépésről. Ön joggal említette, hogy a civil szervezetek jobb működése és az ellenzékérők jobb működése alapfeltétele az együttműködésnek. Én meg szeretném kérdezni ön, mi a véleménye arról, hogy hogyan értékeli az ellenzékkel való kapcsolatokat, nem csak hivatalos szinten. Az Európai Parlament nagyon hatékony és aktív ezen a területen. Az elmúlt héten Alexander Milinkiewicz látogatott el az Európai Parlamentbe más ellenzéki vezetőkkel együtt, és az Európai Parlament szoros kapcsolatokat tart fenn az ellenzéki erőkkel, Ferrero Wagner asszony és Javier Szolána is találkozott az ellenzék vezetőivel. Ön hogy értékeli az ellenzék helyzetét Fehér Oroszországban? Az ellenzék nagy része az Európai Unió mellett áll ki, a nyitás mellett, illetve amellett, hogy az Európai Unió nyisson Fehér Oroszország felé, és Anatoli Lebeckához hasonló aktivisták úgy értékelik, hogy a hivatalos fehér orosz hatóságokkal fenntartott kapcsolatok és az Európai Unió új politikái erősítik a Lukasenko rezsimet. Ezeket a kérdéseket szeretném önhöz intézni, és köszönjük szépen az előadását. La parola a... Megadom a szót Protasievics kollégának a, az Európa-Belorusszia delegáció elnöke. Chair, I've been... Köszönöm, elnök úr. K- több mint ké- majdnem két éve vagyok a Fehér Oroszország delegáció elnöke. Éppen ezért jól ismerem a helyzetet és a fejlődést is Fehér Oroszország és az Európai Unió között. Nagyon radikális nézőpontból indultunk ki. Az elmúlt évben látszott egy váltás a fehér orosz politikában. Úgy tűnik, hogy már nem akarják annyira izoláltan tartani az országot. Elkezdődtek a párbeszédek, és a hatóságokat arra bátorítottuk, hogy a demokrácia felé tegyen több lépést. De a helyzet értékelésénél másfél év után én csalódott vagyok az emberi jogok és a demokrácia helyzete miatt Fehér Oroszországban. Amit Mingarelli úr megemlített bevezetőjében, ehhez kapcsolatban következőt szeretném elmondani. A média szabadság továbbra is nagyon limitált, Nemzetközi Újságírói Szövetségek jelentései alapján, ezeket egy hónappal ezelőtt tették közé, másrészt pedig még mindig nem valósult meg a politikai pártok tényleges szabadsága, illetve a civil szervezetekkel való együttműködés szabadsága. A Belarus keresztény demokrata pártot elutasították, mégpedig gyakran. nem regisztrálhatta, jegyeztethette be magát hivatalosan ez a párt, és a kommunista párt csak a nevét akarta megváltoztatni. Szintén nehézségekkel küzd az igazságminisztériummal. Nagyon nehéz még ennek a kis névváltoztatásnak a megoldása is, ami a választásokat illeti. Szóval néhány héttel ezelőtt úgy tűnt, hogy eljött a változások ideje. Úgy tűnik, hogy van egy törvényt, amely a belorusz eh, választásokra vonatkozik, illetve ennek módosítása a parlament előtt van megfontolásra, de a hivatal nincsen tisztában a változásokkal. A Központi Választási Bizottság elnöknője bejelentette azt, hogy az új törvény 90%-át beleveszi az új szabályba, amelyet az OECR hatóság javasolt. De nem tudjuk, hogy a jelentős módosítások 90%-áról van ez, vagy a kevésbé jelentősekről. Létezik egy írásbeli megállapodás a Központi Választási Bizottság és az OECD iroda között, és ezt a megállapodást újból veszik majd, de nem történtek további konzultációk. Szeretnénk tudni azokról a változásokról, amelyeket sikerül majd megváltoztatni a választási törvényben. Végezetül pedig, ahogy Mingarelli úr említette, az Amnesty International lelkismerti okok miatt tartottnak minősít 10 fehér orosz polgárt, Dubszki urat külön kiemelném, akit börtönben tartanak Fehér Oroszországban. Az új politikában az Európai Unió és Fehér Oroszország között van egy emberjogi párbeszéd, amely elindult. Mik az eredményei ennek a párbeszédnek, ha egyáltalán vannak kimutatható eredmények? Másrészt pedig hogy amikor véleménycserére kerül sor, az Európai Unió főképviselőjével találkoztunk Eston asszonynal, és ő megemlítette a csendes diplomácia módszerét. Én a, aggódom amiatt, hogy Fehéroroszország esetében ez az emberjogi helyzetről való hallgatáshoz vezethet. Ez nagyon kockázatos, nem csak számunkra, de főként a belorusz ellenzék számára is. Mininkiewicz támogatta az Európai Unió politikáit, és fel, fennállnak a kockázata, hogy ők elveszítik szavahihetőségüket a társadalomban, mivel a politika nem hoz tényleges változás, másrészt pedig, amit még fontosabb, ő elveszítheti a bizalmát bennünk, hogyha mi a saját politikánkban nem vesszük bele a párbeszédbe az ellenzéket. És itt engedjék meg, hogy megemlítsem Berlusconi eh, látogatását Minskben hétfőn. Első alkalommal került sor arra, hogy egy európai vezető látogatott el Minskbe, ez rendben van, szép és jó, de látogatása alatt nem találkozott a demokratikus opozícióval. Ez pedig nagyon kockázatos irány. Mingarelli úr, én örülnék annak, ha ön biztosítana fel a bizottság ezt a nem támogatja. Köszönöm szépen. Bene, dopo questi due inter... a két mm, felszólás után eh, itt van előttünk egy sor eh, hozzászólási igény és miután még Szíriáról és Afganisztánról is kell vitatkoznunk, még egyszer kérem, hogy két percbe eh, korlátozzák magukat a felszólalók. Elsőként megadom a szót Schulz eh, kollégának. Mingarelli, szia! Mingarelli úr, ön a beszédében eh, egy lehetséges szomszédsági megállapodást említett. Elképzelhető-e az, hogy az egyik partnerség blokkolja vagy akadályozza egy másik típusú partnerságot, illetve hogyan értékeli a Vámuniót Oroszország és Fehér Oroszország között? Illetve azt a tényt, hogy partnerségi megállapodást kötöttünk Oroszországgal, és Oroszország a WTO tagja, csak Fehér Oroszországgal együtt has, hajlandó Oroszország a WTO-hoz csatlakozni. Ön elérkezettnek látja az időt arra, hogy Fehér Oroszország csatlakozzon a WTO-hoz. Allora, la parola al collega Kovács. Kowal. E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wydaje mi się, chciałbym... Köszönöm, hölgyeim és uraim! Szeretném e, Jacek Protasiewiczet támogatni, azt gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy az ellenzéket is bevonjuk a párbeszédbe. A fehér orosz ellenzéket jelenleg ignorálják. Ez egy szándékos politikája az Európai Uniónak és a bizottságnak, Úgy tűnik, hogy ennek a hatása azonban az, hogy a belorusz Lukasenko rezsimet támogatja ezzel az unió. Úgy tűnik nekem, hogy a bizottság és a tanács te, ki kell, hogy tegye lapjait az asztalra. Ön mit gondol? Ön azt gondolja-e, hogy jelenleg megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik az EU a fehér orosz ellenzékkel? Én meg szeretném kérdezni öntől, hogy önnek milyen kapcsolatai vannak az ellenzékkel, illetve Szolána és az ellenzék között a Oroszországban milyen kapcsolatok voltak, a Ferrero Wagner asszony milyen kapcsolatokat ápolt az ellenzék és Berlusconi, miért nem találkozott velük? És a belorusz ellenzék milyen mértékben kapcsolódik be az adminisztrációba? Ha nem tud most válaszolni, akkor szívesen leírom a kérdésemet részletesebben. Lengyel képviselő vagyok, és azt gondolom, hogy ellenzéknek Fehér Oroszországban nem a felszólalási joghoz van, van a felszólalási jogra van szüksége, és a médiában való tudósításra, hanem arra, hogy bevonják a tárgyalásokba. Várom a nézeteit és a véleményét. A másik kérdésem a választási törvényre vonatkozik, és itt világos választ választ várok öntől. Nincs értelme Lukasenkot dicsérni a választási törvényben megoldott módosításokért. Mi nem választási törvény módosítást szeretnénk, hanem szabad választásokat. Hölgyeim és uraim, önök és Mingarelli úr, ön is nagyon jól tudják azt, hogy a választási törvény pusztán csak füst lehet, és ezek inkább megakadályozzák a szabad választásokat. Il collega... Most pedig Andrikine kollega. Kérem, szintetizáljanak, ez a, nem szeretek itt cenzúrázni közjegyzőként, de demokratikus kérdés ez, hogy... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az áttekintést a belorusz helyzetről a Kérdésem a gazdasági helyzetre vonatkozik. Megosztaná velünk ismereteit arról, hogy milyen a fehér orosz gazdaság? Főleg most a válság közepette. A belorusz hatóságok a gazdaság liberalizációját hirdették meg nagyobb szabadságot akartak adni a külföldi tőkének. Mit lát? Megvalósul ez? Az európai cégek jobban jelen tudnak most lenni? A második kérdésem az orosz, kazah, belorusz nyilatkozatra vonatkozik, hogy ez a három ország vámuniót szeretne létrehozni. Ez csak propaganda, vagy pedig tényleg van valami konkrét dolog e mögött a nyilatkozat mögött? Köszönöm. Kolléga, il, la parola al kolléga Vigénin. Vigénin kollégának adnám meg a szót. Thank you, Chair. I take the floor as chair of the delegation. Köszönöm. Euronest Assembly. Én előkészítő bizottsági tag vagyok egy testületben, amelynek az Európai Unió és Fehér Oroszország lenne tagja. Szeretném elmondani, hogy a parlamentünk még nem ismeri el a belorusz parlament legitimátását, hiszen a Belarus parlament megválasztása nem volt demokratikus, tehát nem támogatjuk azt, hogy részt vegyenek a közös testület munkájában. De készek vagyunk kisebb lépéseket tenni, addig, amíg nincsen demokratikusan megválasztott parlament Belorussziában. És addig nem szeretnénk, hogyha, hogy részt vegyen Belarus képviselő a közös parlament közi testületben. Kérdésem az, hogy hogyan ítéli meg eh, Belorusszia részvételét a keleti partnerségben eddig. Ezen kívül vélemény szerint hogyan eh, akarnak ezen politika része maradni. El tudja képzelni, hogy Belorusszia veszélyezteti a folyamatot? Tehát bizonyos szolidaritás is rétezik a keleti partnerség országai között. Gondolja, hogy bölcs lenne az Európai Unió részéről egy jobban összehangolt politikát létrehozni Belarusia tekintetében? Tehát már megkezdődött az összehangolás, és azért említem ezt, mert meg vagyok győződve róla, hogy parlamentként segíteni kell a reformpolitikát, másrészt viszont olyan alapelvekről is szó van, amelyeket egyszerűen nem szeghetünk meg. Éppen ezért szükségünk van a támogatására, és önnek is szüksége van a mi támogatásunkra, támogatásra a keleti partner. A magyar kabin érdeklődne, hogy eh, hallgatják-e a magyar tolmácsolást. Kérnénk az emeleten a 16-os kabin irányába egy jelzést adni. A magyar kabin érdeklődne, hogy a magyar tolmácsolást hallgatja-e valaki a teremben. Tehát a magyar tolmácsolást hallgatja-e valaki a teremben. Kérnénk egy jelzést adni a 16-os kabin felé az emeleten található a tolmácsok örülnének, hogyha kapnának egy visszajelzést, hogy nem hiába dolgoznak, and instead the more recent approach of a kind of carrot and stick approach is the right one. Uh, President Lukashenko is a very wily fox and operator. He's a quintessential Homo Sovieticus. He's certainly no Democrat and never... A magyar kabin eh, érdeklődik, hogy hallgatja valaki a magyar tolmácsolást. Tehát kérnék egy jelzést adni a 16-os kabinnak fent az emeleten, hogy eh, nem hiába dolgozunk. Edinburgh, the NATO Parliamentary Assembly was the military exercises in Belarus with the Russians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 300 emberről van szó, és az a 300 ember igazából nem jelent ellenzéket a belorusz népnek. Éppen ezért lenne egy kérdésem. Tervez a tanács valamilyen intenzívebb dialógust a belorusz kormányjal? Utolsó eh, felszállás Árlaki kollégáé lemond a felszállásáról, tehát akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az összes kérdést és kommentát. és szeretném egyenként röviden taglalni őket. Az új választási normarendszer, normatíva vával kapcsolatban mi még nem tudunk az értékelésünk alapján az eredményekről beszámolni, hiszen néhány napos maga a törvény. Az megfigyelők, akik már úgy átfuthatták, azt mondták, az volt a véleményük, hogy a helyes irányba tett lépés mindenféleképpen. E, tehát óvatos e, értékelések alapján néhány értékelő, aki már megvizsgálta, úgy véli, hogy a demokratizálás, e, a kedvezőbb feltételek irányába megy ez a dolog, és Ugye hallhattuk az imént azt, hogy persze jó, hogy lesz egy új ö, választási törvény, de hát ezt alkalmazni is kéne. Persze mi is tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem elég, de egy szükséges első lépés. Ö, ugye először nyilvánvalóan a törvényt kell megalkotni, és utána alkalmazni, ha ez nem történne meg, egyébként erről lesz egy alkalom jövő tavasszal a helyhatósági választások, akkor ennek nyilvánvalóan lesznek következményei. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy itt fekete-fehér a helyzet, nem elégséges, de egy helyes irányba tett lépésről van szó. Aztán az ellenzékkel való kapcsolat. Én vitatom azt, amit valamelyik parlamenti képviselő itt mondott, mi szerint mi elhanyagoljuk az ellenzéket. Nem veszük fel a kapcsolatot velük, ez egyáltalán nem igaz. Minden látogatás alkalmával, amikor a mi tisztviselőink a tanács vagy a bizottság részéről mentek, mindig találkoztunk a, az ellenzék tagjaival, Szolána is, vagy Ferrero Waldner biztos asszony, amikor ment, ugyanezt tette. Tehát ez nem felel meg a valóságnak minden alkalommal, ha mi mentünk, ő, találkoztunk a, az ellenzéken. 97-től finanszíroztunk médiákat, NGO-kat, egyesületeket, szakszervezeteket, és az a vád ért minket, hogy politikai pártokat nem finanszírozunk. De hát elmondtuk ezzel kapcsolatban, hogy mi nem finanszírozhatunk közösségi alapokból pártokat, politikai pártokat. A tagállamok különböző szervezetei megtehetik ezt. De még egyszer elmondom, hogy egyáltalán nem hanyagoltuk el, meg hanyagoljuk el az ellenzék erőit. Ha tudnak beszélni, majd lesz milyen kevés úr, kérdezik meg, és meghallhatják a válaszát. A az ellenzék nagy része, nem az egész, egyetért egyfajta ilyen ö, vállalási politikával, azt mondják, hogy jöjjetek, küldjetek szakértőket, stb. De számukra fontos lenne nem elszigetelve lenni, nem kapcsolatban a külvilággal. Nagy része, többsége ismétlen az ellenzéknek ezen az állásponton van. Persze azt is mondják, hogy ne hagyjuk magunkat áltatni Lukasenko által, mert az a véleményük, hogy ez a jó szándék, ez látszat dolog, nem hirtelen vált újra demokratikusá, hanem a gazdasági nehézségek kényszerítik rá. Tehát inkább szeretnék, hogy ne maradjanak elszigetelten, hanem kapcsolatban maradjanak, és minél előbb európai állampolgárokká válhassanak. De azt is megemlíteném, hogy hogy azért Lukasenko ö, eredményei választási eredményei nem csak annak voltak köszönhetők, hogy nem szabadok a választások, hanem megosztotta az ellenzék. Eddig azt kell mondanom, hogy az átlag életszínvonala egy fehér orosznak jobb volt, mint határos országokban. Ez a IMF és a Világbank paramétere. Tehát ha szabad választások lennének, lehet, hogy az eredmények nem nagyon térnének el. Az egyik képviselő kérdezte, hogy mi az eredménye annak, amit az Európai Unió eddig ugye elért a az intézkedésével. Persze igaza van, hát nincsenek látványos eredmények. Az elindított reformok se nem re- voltak rendszeresek, se nem visszafordíthatatlanok, mindig is nagyon törékenyek voltak, ezt elismertük. De ahogy Tannok úr mondta is, ö, ö, nincs alternatíva, csak az elszigeteltség. E, tehát muszáj lesz reformálni. Noha úgy gondoljuk, hogy ezek még szerény és félénk, elégtelen reformok, azért bátorítani lehet őket, és e, egy kicsit a bot és répa politikájával e, ösztönözni és ösztökélni. E, megerősíteni szeretném csak azt, hogy még valóban kockázatos politikusként fellépni, egy NGO-nak se könnyű regisztráltatni magát, egy sajtóorgánumnak se könnyű fellépni. Vannak itt félénk lépések, de nagyon erősen bátorítani kéne őket, mert nem veszélytelen. Hogy működni fog-e, nem tudjuk. Ez meg kell kockáztatni, de szerintünk veszélyesebb elszigetelni és nem csinálni semmit, mint a helyes irányba próbálni ösztönözni a mozgást vissza szeretnék térni a gazdasági pénzügyi helyzetre, amit valamelyikük említett. 12-13 éve először lépnek fel gazdasági pénzügyi nehézségek ebben az országban. Ez, ennek az oka egyébként az orosz gáz árának a növekedése, ami folyamatos, és ez egy komoly probléma. Ezt a ö, gazdaságot a az orosz gáz műárai, tehát politikai árai tartották életbe. Hát persze érzik most már a válság, a világválság visszacsapásait is ugye tárgyalnak az IMF-fel, segítséget kérnek, makró pénzügyi segítséget kérnek az Európai Uniótól. A bizottság javasolt a parlamentnek egy feljegyzést, egy 200 millió eurós makró pénzügyi támogatást, nagyon szigorú feltételek mellett, és IMF kritériumok mellett mindig így járunk el, hogyha ilyen támogatás segítséget adunk. A helyzet nagyon nehéz, ezért is van a, ennek a rezsimnek a vezetői részéről egyfajta nyitás. La, le Belarus est en train de former avec... Vámunió. Kazasztán, Oroszország és oroszország között. Lehetne ennek hatása a mi kapcsolatainkra? Hát először is el kell mondani, hogy Vámunió fél Oroszország és Oroszország között már régóta, több éve van, de nem nagyon működik. Ezek olyan aláírt egyezmények a független államok közösségében, a fákban, de nincs jelentőségük. Szóval vannak még egyébként vámok, <clears throat> orosz vámok, amikor Fehér Oroszországból importálnak valamit. Tehát egy, egy közeljövőben, amikor Kazasztán, Fehér Oroszország, Oroszország között lesz ilyen, hogy ez ránk milyen hatással lesz, nem akadályozza meg azt, hogy partnerségi kapcsolatot kössünk, se abban nem akadályoz meg minket, hogy akcióterve dolgozunk ki. Tehát a probléma az, és ott van, ha ha szabad kereskedelmi kapcsolatot akar velünk valaki, na ott nem, nem megy a dolog, de hát ott még nem tartunk, onnak, ott még a tárgyalási stádiumba se jutottunk Fejér Oroszországgal, hát Oroszországgal áll fenn probléma, mivel a világkereskedelmi szervezetben akar lépni, Oroszország a keleti partnerség eh, elképzelése egy pozitív dolog, eh, energetikai ellátási biztonság, gazdasági integráció és a people-to-people -people contact kérdése eh, nagyon sok szempontból erőteljes szándék mutatkozott itt a részvételre, de persze, ha elismerik Abházia és dél függetlenségét, nagy nyomás van e tekintetben. Ha elismernék, hát akkor félünk egy kicsit a grúz reakciótól, amely részt vesz a keleti partnerségiben. Vannak katonai ö, gyakorlatok, nem tudok sajnos erre válaszolni, Csikovszki képviselő is beszélt erről. Ö, hogy vannak ilyen fehér oroszországi katonai gyakorlatok, hát hogy mi erről mit gondolunk, most mit mondjak önnek erre, szeretnénk, ha nem lenne, de hát aggasztó, de és ezt ki is fejezzük ezen a gájainkat. Panceri képviselő úr a Berlusconi féle első látogatásra vonatkozóan. Hát most ön értheti, hogy én a saját helyzetemben és címemben nem kommentálhatom azt, amit államfők és kormányfők csinálnak, de ami a tanács és bizottság közötti koordináltabb kapcsolatot, valamint a parlamenttel fellépő kapcsolatot illeti, a tanácssal ez néhány héten belül megoldódik, ami a parlamentet illeti, ahányszor önök szeretnék, mi eljövünk ide elmondani mindent, hogy mit miért csinálunk, és figyelembe is fogjuk venni az önök aggájait vagy javaslataikat a stratégián kialakításában. Azt hiszem, hogy minden pontot érintettem. Rendi kérdésről van szó? Ja, ja wiem oczywiście o kontaktach, e, o kont- azt gondolom, hogy félreértettek engem. Ügyrendi kérdésről van szó? Elnök úr, egy pillanat. Engem félreértettek, mert nem engedtem meg, hogy befejezzem a kérdésemet. Tudom, hogy voltak kapcsolatok, de ön azt gondolja, hogy elégséges kapcsolatot ápoltak-e az ellenzékkel. Nem szeretném Mingarelli úr, ha félreértés volna közöttünk. C'est clair. Je ne vais pas vous dire que c'est suffisant. On est suffisant. Természetesen mindig lehet javítani a az ellenzékkel fenntartott kapcsolatokon, azt gondolom, hogy a bátrakat mindig jobban kell támogatni. Primo intervento, passiamo al. Most tehát térjünk a Szíriával történő társulási megállapodásra. Én az első általános észrevételt, amit nekem kéne tennem elnökként, kihagynám, hogy közvetlenül önnek adhassam meg a szót. Très, très rapide, vraiment. Nagyon-nagyon gyors leszek. A bizottság 2000 és 2004 között társadalmi megállapodást tárgyalt le Szíriával. 2004-ben befejeztük a tárgyalásokat, de politikai nehézségek miatt, amelyek eh, jellemzik az Európai Unió és Szíria közötti kapcsolatokat, a tanács úgy értékelte, hogy eh, nem lehet eh, ezt a társulási megállapodást sem aláírni, sem ratifikálni. 2008-ban az elmúlt évben a szír politika alakulása miatt, a szomszédokkal folytatott kapcsolatok miatt a tanács úgy döntött, hogy fontos visszatérni a megbeszélésekre Szíriával, és ezeket újból elindítani. Éppen ezért 2008 végén elmentünk de Damaszkuszba decemberben, és megfogalmaztuk a megállapodást. 2009 első felében az Európai Unió minden nyelvére lefordítottuk ezt a megállapodást, és megbizonyosodtunk arról, hogy ez jogi módon se legyen támadható, és ez után pedig Szíriában az emberi jogi helyzetről is fog, folytattunk vitát. Volt egy unilaterális nyilatkozata az emberi jogi helyzetről, illetve azon feltételekről, amelyek mellett fel lehet függeszteni a megállapodást a svéd soros elnökség. Novemberben meghív, meghívta a e, szír mm, külügyminisztert, aki aláírta a megállapodást. Mi még nem vagyunk készek arra, hogy e, aláírjuk ezt a megállapodást, időt kell szánnunk arra, hogy megvizsgáljuk először, e, mégpedig figyelmesen, és utána visszatérünk majd a parlamenthez, és elmondjuk azt, hogy szeretnénk-e aláírni ezt, vagy nem. A bizottság a szír hatóságokat arra kérte meg, hogy segítsen értékelni a megállapodást, de a szírek azt mondták, hogy jelenleg ez nem szükséges, folytatjuk az értékelést tehát, és Assad miniszternek majd bemutatjuk jövő év márciusában az eredményeket, időközben pedig Tudjuk, hogy konzultációt kezdtek el a szírek szomszédos országokkal, Algériával, Jordániával és Egyiptommal. A szírek miért gondolják azt, hogy nem fontos aláírni ezt a megállapodást? Mi azt gondoljuk, hogy három oka lehet ennek. Egyrészt protokollális okai lehetnek, tíz napot adtunk a szír miniszternek arra, hogy jöjjön Brüsszelbe, és úgy értékelte, hogy ez nem volt elfogadható feltétele számára. A megállapodás aláírásához ő azt mondta, hogy négy évet várattattak bennünket, várakoztattak bennünket, most pedig azt mondják, hogy tíz napon belül jöjjünk ide, ezt nem tudjuk komolyan venni, részben érthető is az érvelésük. Másrészt a szír hatóságokat az emberi helyzettel kapcsolatos egyoldalú nyilatkozat sértette, illetve aggasztotta. És ezt úgy kell megvizsgálni, hogy a mediterrán eh, többi, mediterrán térség eh, eh, többi országaival Szíriának nincsen ilyen egyoldalú nyilatkozata, és ezt be kell venni a megállapodásba. És vannak gazdasági okai is mindennek, a szírek úgy érzik, hogy gazdasági szempontból ez a megállapodás nem hoz nekik sokat, nem tudnak ebből különösebben profitálni, és kockáztatják azt, hogy az olyan ágazatokban elvesztenek bizonyos vállalatokat, amelyek már így is érzékenyek, ami pedig az európai exportot illeti Szíria felé, lehet, hogy ebből sem tudnak profitálni megfelelően. A szírek pénzügyi segítségnyújtást kértek annak érdekében, hogy mindazt meg tudják valósítani, ami megállapodásban szerep, szerepel. Közép és hosszú távon fontos a megállapodás, hogyha struktúrás reformok követik ezt a megállapodást a gazdaság nyitására vonatkozóan, akkor ez a Szíriával partnerségben álló országokra nézve is pozitív lehet. Mi ezt Damaszkuszban megvédtük, annak érdekében, hogy szír barátaink aláírják a megállapodást számunkra. Fontos, hogy mi hamarabb legyen egy szerződéses bázis, annak érdekében, hogy intenzívebbé tudjuk tenni a kapcsolatokat egy olyan fontos partnerrel, mint Szíria. Így tudtam volna összefoglalni a helyzetet. Köszönöm. La parola... Nos, Ugye itt van már egy kész felszólalási lista, de először a, megadnám a szót a jelentéstevőnek, eh, Bonini elnök helyettesnek. Köszönöm szépen. Elnök úr, Mingarelli úr, ha összehasonlítjuk ezt az Unió-Szíria megállapodást másokkal, más társulási szerződésekkel, amelyeket az Unió és más arab államok a földközi tenger déli vagy keleti oldalán aláírtak, akkor tudni szeretném, hogy mi a specifikus, vagy más, vagy eltérő politikai, vagy akár gazdasági szempontból ebben a szíriaival van. De ön azt mondta, hogy Szíria egy kicsit, mintha valamilyen kombinált hatástól félt volna a, a, a bevételek kieséséből és az export stagnálástól az unió felé. Ön szerint egyébként ezek az agályok ha megalapozottak? Lehet, ha igen, akkor lehet valamit tenni, mondjuk kiegészítve a szerződést. Harmadsorban az emberi jogok területén milyen evolúció van azóta, mióta Szíria a politikai elszigeteltségből kikerült a Doha számít után 2008. júliusi mediterrán csúcsóta. Köszönöm. Most Salafranca kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én nagyon nagy figyelemmel kísértem a Müller Eli úrnak az előadását, és azt szeretném tudni, hogy milyen okból kifolyólag változtatott álláspontot a tanács. Először ugye egy kicsit voltak, aztán utána kedvezően álltak a dolgokhoz. Miért? Ha Libanon és Szíria kapcsolatainak a javítása hatott -e ebben? Azt is tudni szeretném, hogy normális dolog-e az a tanács számára, hogy valamiféle szigorú tíznapos határidőt szab meg egy tagállammal való szerződés aláírására. Egy ilyen, ilyen egy ultimátum szerűen rövidíteni le a határidőket diplomáciai szempontból ez egy picit furcsa. Az Európai Unió tett egy egyoldalú kijelentést az emberi jogokról e, ezzel a szerződéssel kapcsolatban is. E, ez számunkra e, egy nagyon fontos elem, és másfelől a szír magatartás ebben a témakörben nem annyira megnyugtató. Engedje meg, elnök úr, még annyi nekem, amikor itt Fehér esetében répa és bot eszközéről volt szó, ösztönzés és ösztökélésről. Akkor Szíria esetében is volt halálos ítélet moratóriumról szó, nem tudom, hogy Fehér Oroszország esetében is ilyesmi volt azok, de Szíria esetében az emberi jogokat illetően ez egy maximális figyelmet érdemlő dolog. Köszönöm, Pötenin kollégának adom meg a szót. Ja, Herr Vorsitzender. Äh, Elnök úr, Mingarelli úrnak köszönetet szeretnék mondani a munkájáért egy olyan területen, amely az Európai Unió számára rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy Szíria kulcsfontosságú ország a közel-keleten, amelynek jelentőségét nem tudjuk elég, elég nagyra értékelni. Szalafranka kolléga éppen Libanont említette meg, és én is hangsúlyozni szeretném mindazt, amit Dominik Budis kolléga, alelnök úr mondott, nagyon fontos Szíria az Iránnal fenntartott kapcsolatok miatt, és hogyha Szíria kutyaszorítóba kerülését Irán miatt egy kicsit szeretnénk lazítani a helyzeten, akkor Szíriát kell segítenünk, és Szíria jelentős feladatot játszott a közel-keleti térségben, Szíria, a palesztin és az izraeli konfliktus miatt szükségünk van Szíriára, ami az emberi jogok helyzetét illeti az országban. Szíriába ellátogattam az elmúlt évben különböző vallási vezetőkkel beszéltem, és a vallási szabadság Szíriában, ez pedig egy nagyon fontos területe, az emberi jogoknak sokkal inkább érvényesül, mint a legtöbb arab országban, ezt pedig el kell ismerni. A szír vallási vezetők azt mondták, hogy ők kifejezhetik magukat, és a keresztények és a muzulmánok békésen dolgoznak egymás mellett, az emberi jogi helyzetre ki kell térnünk természetesen, és hogyha mi egyoldalú nyilatkozatot tettünk, akkor ez alkalmas út. Az Európai Unió szeretném arra bátorítani a Sárközi elnököt is, hiszen ő a, a július 13-án 2008-ban a mediterrán térségi unióval egy jelentős kezdeményezést indított, Franciaország kezdeményezésével. Nagyon fontos, hogy Szíriával foglalkozzunk. Én, ez az én politikai ajánlásom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tannok kollega. Thank you, Chairman. Well, uh... Köszönöm, elnök úr. Engem továbbra is aggaszt a damaszkuszi helyzet, illetve a Hamas, Hezbollah és egyéb az iszlám dzsihád, egyéb terrorista szervezetek támogatása a bizottság mit tesz ez ellen? Engem okoz, engem aggaszt az, hogy orosz hardvert jutottak el ennek a szervezetnek, iráni támogatással a Hezbollahnak, és hozzáférnek mindezekhez a forrásokhoz. Az is aggaszt, hogy volt egy furcsa robbanás, amiről azt gondoljuk, hogy lehet, hogy ez egy észak-koreai kutatási intézmény volt Szíriában. Nem tudjuk azt, hogy észak-koreai segítséggel atomfegyvert építettek el, jelentős vegyi fegyverekkel, biológiai fegyverek és egyéb tömegpusztító fegyverekkel rendelkeznek a szírek. Az áradékban az mártársasi megállapodás záradékában szerepelt egy olyan rész is, amely ezekre a fegyverekre vonatkozik, mi is történjen velük. Van egy nagyon érzékeny kérdés. Libanonban Rafik Haririt meggyilkolták, és az ENSZ egy feltáró bizottságot én küldött oda, hogy ezt felderítse, sikerült-e a merénylők nyomára bukkani. Mingarelli doktori a válasz. Köszönöm, elnök úr. Nos, eh, nagyon pontos kérdések eh, hangzottak itt el, hogy mi a specifikum a más eh, arab szomszédokkal kötött hasonló szerződésekkel. Itt van egy egyoldalú emberi jogi jogokról szóló nyilatkozat, de minden ilyen típusú szerződésben egy, ez egy eszenciális része a megállapodásnak, ha az egyik fél, ebben az esetben az Unió úgy véli, hogy van egy egyértelmű emberi jogi sérelem, akkor ö, ö, lehetősége van bármely pillanatban ö, felfüggeszteni e, ezt a megállapodást. Az, hogy van egy ilyen egyoldalú megállapodás, ez nem ad hozzá semmit a dologhoz, ahol voltak plateális, nyilvános, nyilvánvaló ö, jogsértések, és nem feltétlenül ennek a régiónak az országaira gondolok, hanem más országokra és nagyobbakra is, az befolyásolhatja a politikai szándékot. És hogy esetleg a szerződés fölfüggesztéséhez vezethez. Itt van egy ilyen specifikus pont, ez az egyoldalú nyilatkozat pusztán azért van, mert egy ország, egy tagállam addig blokkolta, amíg ez a nyilatkozat nincs benne. A szíriai félelmek, hogy mennyire megalapozottak, vagy sem. Soha nem fekete-fehér ez a kérdés. Nem lehetünk itt ebben álszentek ennek a szerződésnek az alkalmazása valóban bizonyos törékenyebb gazdasági szektorokban okozhat gondot. Ugye, ha nemzetközi konkurencia fele kinyit egy gazdaság, akkor ott azért vannak olyan szektorok, területek, amelyek korábban védve voltak, és nincsenek annyira felkészülve a nemzetközi ver- konkurencia hatására. Az is igaz ugyanakkor, hogy továbbra is rövid távon csökkenni fog a vámbevétel, e, bár ez nem akkora horderejű, mint amit a szíriaiak itt e, felhoznak. Egy sor olyan argumentumunk van, amelyeket felvonultathatunk e tekintetbe, és az előnyöket is a középhosszú távon. A szíriai gazdaságnak mindenféleképpen modernizálódnia kell ha a lakosság eh, életszínvonalát javítani akarják, akkor ezt meg kell tenniük, és progresszívan meg kell nyílniuk. Avec notre accord, c'est d'accompagner ce mouvement. Eh, mi ezt a dinamikát szeretnénk figyelemmel kísérni és támogatni. Elmondtuk a szíriai barátainknak, hogy eh, erre az egész műveletre rendelkezésre áll egy költségvetés, ami lehetővé kéne, hogy tegye számunkra, hogy számukra, hogy a, az iparukat a helyzetnek megfelelő szintre hozzák. Valószínűleg rövid távon lesznek nehézsége. De ha helyesen állnak hozzá, akkor ezeken túl lehet jutni, és közép-hosszú távon jelentős előnyöket szerezhetnek Szíriának. Ezzel a válasz egy picit kétélű vagy két, de nem tudok erre igen vagy nemet mondani. Emberi jogi helyzet az relatíve stabil. Elnézést kér, kérdek, Szelafranka úrnak kell röviden, gyorsan válaszolnom, hogy miért változtattunk hozzáállást. Azért, mert Szíria különböző szomszédaival javított a helyzetét, például Libanont, amit ön nagyon jól ismer, és tudja jól, hogy Szíria először most diplomáciai kapcsolatokat nyitott nagykövetséget, kinevezett egy nagykövetet, tehát ez már egy valami. Aztán más határos országokkal is létezik együttműködés, tudhatja jól, hogy nem olyan régen még Szíriának Izraellel voltak Törökországon keresztül tárgyalásai. Ma ez egy kicsit bereket, de azért helyes irányba haladt. Aztán voltak a libanoni választások, amik jól sikerültek, a libanoni nemzeti egységkormány megalakulása. Persze, én is tudom, hogy a dolgok jobban is mehetnének, de sokkal rosszabbul is. Úgyhogy egy sor fronton Szíriának pozitív volt az utóbbi időben a szerepe, és ezt tudomásul kell venni. Aztán, ha tíz napot uh, Malem miniszternek uh, elég, hát én nem akarok én a svéd elnökségnek uh, problémákat okozni, négy évig vártak, most nem lehet azt mondani nekik, hogy tíz napon belül jöjjetek. Uh, Eh, Tannok képviselő teszi fel a legnehezebb kérdéseket. Mit csinálunk a Hezbollah és a Hamasszal? Amikor a szír hatóságokkal beszélünk, mindig kérjük, hogy a befolyásukat arra használják, hogy Hamas és a Hezbollah eh, a maguk részéről is eh, pozitívabb szerepet töltsenek be Gázába és a Libanonba. Euh, par ailleurs, on essaie de... Euh, Ahányszor ezt tehetjük, ezt mondjuk is a szíriaiaknak, és próbáljuk a libanoniakat segíteni abba, hogy hogy tudnák a szíriai-libanoni határt jobban ellenőrizni. Hiszen a fegyverek a Hezbollahnak onnan jönnek, azon a határon át. Szeretnénk erről a szír hatóságokkal beszélni. A hatásuk Hezbollahra és a Hamasra kívánatos lenne, hogy kicsit visszafogó jellegű, moderáló lenne erre a két szervezetre sajnos sokkal többet nem tudunk tenni. Tömegpusztító fegyverek. Hát van egy olyan záradék a szerződésben, hogy Szíria is a, a tömegpusztító fegyverek terjedése ellen harcol. Persze ezt alkalmazni is kell, és politikai szándék is kell hozzá, és jól kell tudni ellenőrizni. Hariri miniszterelnök meggyilkolása. Nem tudom, hogy a speciális bíróság, rendkívüli bíróság hogy fog ebben nyilatkozni, nem előlegezhetem ezt meg. Az Európai Unió támogatja ennek a bíróságnak a felderítő tevékenységét, a különböző libanoni politikai gyilkosságok kapcsán. Utolsó dosszié, az afganisztáni új stratégia. Ez egy előzetes vita, nincs alapdokumentum hozzá, és ez egy lehetőség a kollégák számára, hogy kifejezzék saját véleményüket a jelentéstevő irányába. Hát, Árláki képviselőnek megadnám mindjárt a szót. Köszönöm, elnök úr. A célom a jelentéssel nem az volt, hogy megkétszerezzem az átfedést, illetve megduplázzak más dokumentumokat, más stratégiákat, ugyanazt mondjam el még egyszer, csak két percet szeretnék a jelentésről beszélni, és utána a kollégáimat meg szeretném kérni arra, hogy mondják el javaslataikat. A jelentés első eleme az átfogóság, de nem generikus jelentésre törekedtem. Nagyon konkrét kérdésekkel foglalkozik a jelentés. Én az Európai Uniótól azt szeretném, hogyha három fontos területen végezne tevékenységet. Először is szeretném figyelembe venni mindazt, ami már megvalósult eh, az afgán stratégiával kapcsolatban az elmúlt nyolc évben, és a 2001-es októberi beavatkozás óta eh, ezen kívül felmérem a beavatkozás hatásait, illetve a civil segítségnyújtás az országnak, a főbb résztvevők, tehát az USA, Európa, és Japán nyújtottak segítséget legfőképpen, a más országok is. És megpróbálom értékelni az árnyoldalait az elmúlt beavatkozásnak és pozitívumait olyan területeken, ahol sikerült hatást elérnünk, illetve azokat a területeket felmutatni, amelyeken nem. Úgy tűnik, hogy jobban el kell gondolkodnunk erről a stratégiáról. Hiszen a hatás, amelyet elértünk, nem elégséges. Ma reggel az afgán nagykövet Brüsszelben eljött az afganisztáni delegáció ülésére, és áttekintést nyújtott a nemzetközi segítségnyújtásról Afganisztánnak, az afgán kormány szemszögéből és az afgán emberek szemszögéből. Ez mind pedig nagyon aggasztó. A jelentésben én szeretnék teret nyújtani ezeknek a nézeteknek, és nem csak a donor országoknak, illetve nemzetközi közösség nézeteinek, hanem az afgánok nézeteinek is helyet kell adni, és az afgán hatóság nézeteinek ők nem különösebben elégedettek mindazzal, ahogy ez a nemzetközi segítségnyújtás megérkezik az országba. A nagykövet korrupciót állapított meg, illetve elvesztegetik a segítségnyújtás egy részét. Én ezekkel a problémákkal a jelentésben foglalkoztam. A segítségnyújtási láncban megjelenik tehát a korrupció, az Európai Unió 1 milliárd eurót nyújtott Afganisztánnak évente körülbelül. Ez óriási pénzösszeg egy olyan országban, ahol alacsony a GDP, tehát a, mi 15%-át tesszük ki a költségvetésnek. A jelentés egyik legfőbb pontja arra vonatkozik, hogy ezt a segítségnyújtást hogyan tervezzük folytatni, és mik a tényleges hatások. A jelentésben kit, eh, kiter, kit, eh, térek a megtermesztése és az európai érdekekre. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy miért számít Afganisztán számunkra fontos. 90%-et Afganisztán szállítja a heroinnak és a morfiumnak, illetve az szükséges eh, alapanyagokat, amelyet európai fogyasztók fogyasztanak, és én ezeket a kérdéseket egy komoly módon próbálom meg megfelelni. A drogellenes nemzeti afgán terv nem elégséges, és hogyha ele egyet értenek, akkor ezekre az ügyekre még jobban szeretnék kitérni a termesztés megszüntetéséről. Nekem van egy személyes tapasztalatom, az ENSZ drogellenes ellenőrző bizottságának tagja voltam tíz évvel ezelőtt, és a pénzügyi források hihetetlenek ma, ha összevetjük mindezt a tíz évvel ezelőtti helyzettel, tehát egy olyan ügyről van szó, amelyet tüzetesebben kell elemezni az utolsó kérdés pedig az afgán rendőrök képzése, mint ahogy tudják, minden új afgán stratégia, legyen az amerikai vagy európai, megpróbál egyre intenzívebben a rendőrök masszív képzését összpontosítani. Ez a, az egyik legfontosabb feltétel annak, hogy a csapatok elhagyhass, kül, külföldi csapatok elhagyhassák Afganisztánt belátható időn belül, és Obama elnök megpróbált egy időkeretet felvázolni, ez pedig jelentős segítség mindazok számára, akik eltökeltek Afganisztán esetében egy civil stratégia kidolgozásáért. Ami a rendőrök képzését illeti, várom az önök nézeteit, és természetesen nyitott vagyok minden olyan javaslatra, amelyet meg, meg tudnak velem osztani. Köszönöm szépen! Az első hozzászóló, Tálár kolléga, parancsoljon. Thank you. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez a vita különösen fontos. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstövő kezdeményezéséért, nagyon fontos azért, mert egyrészt lehetőséget ad számunkra ez a jelentés az EU számára, hogy kiálljon a különös biztonságpolitikáért, hogyha most már nyolc éve követjük Washington, speciális okai voltak, a, mindazok megmagyarázására, hogy miért avatkoztak be 2001-ben a helyzetbe. Nyolc év telt el azóta, és egyáltalán nem sikerült eredményeket elérniük. A nyolc év az kétszer olyan hosszú idő, mint ameddig a második világháború tartott. Ezt a kérdést már megvitattuk, és kiderült, hogy hónapról hónapra a talibán száma növekszik, a, ahogy a koalíciós erők egyre több csapatot tartanak fenn, a talibán is megpróbálja a csapatait számát növelni, ez pedig egy paradox helyzetet teremt, tehát az eddigi stratégiák nem vezettek eredményre, és azt gondolom, hogy újség, erre van szükség, szükség van egy értelmes megközelítésre, egy intelligens megoldásra, értelmes megoldásra, amely lehetőséget teremt arra, hogy visszavonjuk csapatainkat, és segítenünk kell az integrációt, mindazt, ami nem esik az extremizmus alá. Bátorítanunk kell őket arra, hogy vegyék kezükbe a saját kormányzásokat, kormányozásokat, a saját országukat. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az EU számára. Fontos, hogy az EU a stratégiáját definiálja, és ki is álljon emellett, függetlenül attól, hogy az amerikaiaknak mennyi időre van szükségük ahhoz, hogy ezt a háborút nem lehet megnyerni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! 10 perc múlva nem lesznek már tolmácsaink, és 7 hozzászólási kérésem van. Mindenkinek szót szeretnék adni, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon rövidre kell minden dének fognia a mondandóját. a szóval Franka kolléga. Simplemente decir que este Köszönöm. Igen. Globális módon kell megközelítenünk a kérdést. Egyrészt a terrorizmus ellen harcolunk, másrészt pedig eh, stabilizálni szeretnénk az országot. Obama elnök három hónapig eh, váratott magára, hogy végre határozzon. a helyi főparancsok, Norma Krisztel, pedig nagyon pessimista jelentést írt. Az ISAF munkájáról egy nagyon rossz véleményt ad, nem tudja megfelelő módon védeni a lakosságot, azonban mindenképpen stabilizáló tényezőnek számít. Tehát most kérdezzük meg, hogy az európai stratégiát számokban kifejezni, akkor eléggé látványos számokra jutunk. Az Európai Unió és az ISAF-ban résztvevő szövetségesek nagyon korlátozott eredményeket értek el. Mindenképpen el kell gondolkoznunk ezen, és megtalálni egy olyan megoldást, amely képes a problémát megoldani. Gualtieri ennek adom meg a szót, köszönöm. Én is köszönöm elnök úr és a jelentéstevőnek is az érdekes bevezetőt, ami, ami úgy alapjában egyetést egyetértésre alkalmas szerintem. Afganisztán helyzeténél egy kettős ellentmondásból kell kiindulni az Európai Unió egyfelől ö, egy bizonyos mennyiségű forrást fordít, ami jelentős az afgán helyzetre, másfelől a szövetségi stratégiákat tudja befolyásolni, de nem nagy mértékben. A másik ellentmondás az, hogy a, a comprehensive approach közös, de azért a hangsúly az majdnem mindig a katonai <laughs> erő növelésén van. És azt hiszem, hogy ebben tudna az Európai Unió nagyobb hozzájárulással élni, nem azt mímelve, hogy ugye nem a valóságban él, tehát világos, hogy központi az Egyesült Államok szerepe, és Obama elnök stratégiája fogja meghatározni az események alakulását a következő időben. De azt hiszem, hogy azért van itt az Európai Uniónak egy bizonyos tér, cselekvési tér, a tekintetben, hogy hozzá tudja nyárolni az afgán események befolyásolásához, főleg, hogyha a civil szférára hat. Az Action Plan egy fontos hozzájárulás, de azt hiszem, hogy többet lehetne tenni az egységesség és a következetesség terén. E, erre szólítanám fel egyébként a jelentéstevőt, hogy a, a PESD missziónak a szerepére összpontosítson az Európai Uniónak el kell gondolkodnia azon, hogy talán a misszióját ki kéne az igazságügyre is terjeszteni. Krizsik kollega. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen ezt a nagyon hasznos tájékoztatót az afgán stratégiáról. Két jelenséget említenék. Az egyik, hogy meddig tart ez a dolog. Az amerikaiak most megnövelik a ott lévő katonák számát, azonban ettől függetlenül még azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Karzai elnök a talibán, a tálibokat is felszólította, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz. Csodálkozom, hogy nem lehetne a jelentés szövegébe ezt bevenni. Milyen lépéseket lehetne tenni, hogy bátorítsuk azokat, akik pillanatnyilag fegyvert viselnek és használnak a tárgyalások helyett? Grazie. Kollega Lösing. Köszönöm, Lösing kollega. Oh, Én is megköszönöm az előadónak a jelentését, és egy már említett aspektusra térnék ki. Esetleg ezt egy kicsit jobban ki lehetne domborítani a jelentésben. Ez pedig a költségek szempontja. Két-három milliárd dollárról van szó, a rendőrség és a katonaság számára. Hogyha ezt összehasonlítjuk a 890 millió dollárral, ami az afgán költségvetés, akkor tényleg felmerül a kérdés, hogy ez hogyan mehet tovább. Igazából óriási problémának tartom ezt. Hogyha visszavonulunk, akkor ott van egy felépített hadsereg, rendőrség, és elképzelhető, hogy úgy finanszírozzák, hogy kipréselik a népből a költségeiket. Tehát eh, nagyon pontosan, nagyon részletesen eh, ki kellene dolgozni a stratégiát. Konkrét kérdéseim is vannak. Hány EU alkalmazott van az EUPOL keretében Afganisztánban? Mikor érjük el az 500 fős eh, tisztviselői létszámot, és honnan tudjuk ezt elérni, mint ahogy az Európai Külkapcsolati Intézet kéri, és a NATO tevékenysége hogyan néz ki ott a helyszínen. Szólt a rendőrségről. Igaz, hogy az Európai Csendőrség egysége 2010. januárjától Afganisztánban lesz. És mit fognak ott tenni? A NATO val hogyan fog kinézni a közös képzési misszió? Köszönöm. Kolega Weigl. Weigl, kolega. Mislim, da je... Köszönöm. Az afganisztáni háború már túl régóta tart. Katonai, civil, humanitárius szakértők foglalkoznak a kérdéssel. És Egyre több projekt van, és ezek az új projektek pedig azt jelzik, hogy a háború folytatódni fog. Egyre inkább kiderül, hogy senki nem fogja megnyerni ezt a háborút, viszont nagyon sok vesztese lesz. Az utolsó Obama kijelentést én valahogy így értelmezem. Ez a bejelentés nem bátorítja a békét, szerintem nem mutat helyes irányba. Éppen ezért új megközelítés kell az afgán válság megoldására. Üdvözlöm Alaki, Alaki kolléga kezdeményezését, azonban én még egy dolgot figyelembe vennék. Az egyiptomi külügyminiszter mondta tegnap, hogy Afganisztánban soha nem volt köz, központi kormányzata történelme során. Mi pedig szeretnénk egy központi kormányt létrehozni Afganisztánban. Az afgánok nem akarják ezt, nekik nincs szükségük rá, és ellentmond a hagyományaiknak. Most befejezem. Üdvözlöm a jelentést. Grazie. Ultimi due interventi. Utolsó két felszólást annak, és Kilnőszen. Nagyon rövid leszek. Sok sikert, Alakki úr. Az első mondata arról szólt, hogy folytatódni fog az afganisztáni és pakisztáni kihívás. De emlékszem 2001-2002-ben, hogy ugyanebben a bizottságban már szó volt erről, és nem változott semmi azóta sajnos. Tehát nagyon komoly dologról van szó hiszen a határ mindkét oldalon ott vannak a tálibok, destabilizálják Pakisztán. A pakisztáni kormány is nagyon ambivalens abban a tekintetben, hogy a dzsihádot megszüntesse saját területén. Itt eh, a katonai segítségről is természetesen szó van, arról, arra használják eh, a segítséget, hogy a pakisztáni hadsereget jobban felfegyverezzék. Tankokat vetnek be a tálibok ellen. Tehát ezek nagyon komoly dolgok. Egyetértek abban, hogy a kábítószerkereskedelem jelentős probléma, én is eh, egy kicsit mosolygok, amikor arról van szó, hogy a mákot orvosi célokra termesztik. Hát úgy néz ki, hogy kb. 3,5 milliárd dollár értékben termelnek kábítószert. Tehát hatalmas feladat. Köszönöm. Hogyha az afgán csapdáról szóljak, a Bush elnök vezetett ide minket be, de hogy mikor jövünk ki, azt az afgánokkal együtt kell majd rögzíteni. Mindenek előtt az uh, afgán civil társadalom is nagyon érzékeny, de mindenképpen be kell vonni a civil társadalmat. Nagyon fontos, hogy eh, szóljunk arról, hogy eh, mi is lesz a további segítség sorsa. Ez nagyon fontos, hiszen a nyugati életvitel ott eh, a helyiek arcúcsapásod, tehát talán ezt is be lehetne venni. Támogatni lehetne például az afgán kábítószer függőket. Számos afgán lett kábítószer függő, lett kábítószer felhasználó, természetesen őket is támogatni kell. Most áttérek a rendőrség kérdésére. A rendőrséget természetesen jól meg kell fizetni, hiszen különben nem tud megfelelő módon beavatkozni. Ezek nagyon fontos kérdések. Még egy megjegyzésem lenne. Már az afganisztáni delegáció ülésén is szó volt erről. Nagyon fontos hogy egy afgán régiót, bamiánt nő kormányoz. Ez nagyon jó dolog, hogy egy régiót egy nő vezet, és szerintem együtt kellene működnünk. E Kérném a jelentéstevőt, hogy vegye figyelembe ezeket az észrevételeket. Rövidesen egy újabb találkozó lesz, annak majd az időpontját meghatározunk. Köszönöm az együttműködést.